Jó napot kívánok! Folytatnánk a munkát. Ma délután egy kerekasztal beszélgetésre kerül sor a természeti erőforrások fenntartható gazdálkodásáról. Ennek a kerekasztalnak az adja az apropóját, hogy a STOA panel kezdeményezésemre elfogadta, hogy egy projekt keretében áttekinti Európában, az Európai Unióban a természeti erőforrásokkal való gazdálkodást, különös tekintettel a mezőgazdaságra. Nincsen angol? You don't have English? Only just German? Hogy lehet? Okay, good afternoon. Uh, we will now... Jó napot kívánok! Tehát egy workshopot uh, szerveztünk a nyers anyagokkal való gazdaságos gazdálkodás témájában. Az én kezdeményezésemre a STOA panel elindított egy új projektet, amelynek a címe a nyersanyagok természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás volt. Már az elmúlt három évben is egyre többet foglalkozott a STOA az energiahatékonysággal, az energiahiány problémájával. Az Európai Parlamentben, miután a környezetvédelmi és a mezőgazdasági szakbizottságnak is tagja vagyok, azzal szembesültem, hogy a természeti erőforrások kapcsán nagyon kevés figyelmet szenteltek a e, vízgazdálkodás kérdésének és a vízhiány problémájának. Miért javasoltam, hogy ezzel foglalkozzunk? Akár a mezőgazdasági, akár a környezetvédelmi szakbizottságban e, viszonylag nagy figyelmet kapnak a talajjal kapcsolatos kérdések, e, a talajjal kapcsolatos környezetvédelmi kérdések. Viszont ami a vízgazdálkodást illeti, itt nagyon sok problémát látok egész Európában, az én hazámban is, eh, magyar vagyok, és eh, Magyarországon a vidéken szembesülünk, szembesültünk már az elmúlt eh, évtizedekben az elsivatagos, illetve a kiszáradás, a szikesedés problémájával, aminek 50%-a 50%-át eh, ennek a klímaváltozás, 50%-át az emberi tevékenység okozza. 5 méterrel csökkentek a vízszintek, eh, a talajvízszint, és ez nagy problémát jelent a mezőgazdaság számára. Én vidéki vagyok, amikor gyermek voltam, egy kis vidéki településen éltem, és a vízgazdálkodás számomra egyszerre volt magyar és európai kérdés. De az egész világot érintő globális kérdésről van szó. Két héttel ezelőtt, talán sokan olvast, olvasták ezt a cikket az Economistben, nagy a feszültség Kína, India és Pakisztán között, amiatt, azt, hogy Ázsiában nagyon kevés ivóvíz áll rendelkezésre, vagy egyre inkább csökkennek a vízkészletek. 30 év múlva az élelmiszer, illetve a víz ugyanolyan értékű lesz, mint ma a földgáz vagy az olaj, tehát ugyanolyan ára lesz. Hogyha az emberiség fenn akar maradni a földön, akkor hát szembesülni fog azzal, hogy egyre kevesebb a földterület, a megművelhető földterület, egyre kevesebb az ivóvíz. Miközben nagy érdeklődéssel figyeljük azt a tanulmányt, vagy várjuk azt a tanulmányt, amelyet eh, ez a tím készít, és a, majd a bevezetőért átadom a szót Krisztof Gerardsnek, aki bemutatja majd ezt a projektet és a workshopot. Én pedig csak megpróbálok moderátorként viselkedni, tehát megadom a szót, és levezetem a vitát. Krisztof Gerec úr, tiéd a szó. I was just uh, wondering whether we could uh, open Sorry, the one, uh, one information. Még egy információ. 15 óra 15-kor kezdődik a tolmácsolás. De azt hiszem, hogy angolul most kell most beszélnünk, de aztán pár perc múlva már minden nyelvre lesz tolmácsolás, úgyhogy Krisztó. Um, okay, so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 that we have uh, we, we try to have a pan-European focus with this project. Uh, it's also good to jó, ha tudjuk azt is, hogy ez a projekt uh, az első szakaszában van, tehát ma még uh, csak az eredmények uh, első részéről tudunk beszámolni. Ma állnak rendelkezésre az első adatok itt a következő másfél órában ismerkednek meg először az eredményeinkkel, és a bejáratnál az írásos anyagot is tudják venni. Még annyit mondanék, hogy a projektnek két fő része van. Egyrészt a vízgazdálkodással foglalkozunk, a víz, mint természeti erőforrás, a második részben pedig a e, természeti erőforrás gazdálkodás összekapcsoljuk az európai mezőgazdasággal és élelmiszer előállítással. Tehát mind a két résszel foglalkozunk majd. Mi ennek a projektnek tulajdonképpen a célja? röviden összefoglalva. Megpróbáljuk áttekinteni a természeti erőforrásokkal a fenntartható gazdálkodás kérdését a következő két szempontból, tehát az EU-ban a víz felhasználás, vízgazdálkodás, másodszorban pedig a természeti erőforrások felhasználása az EU mezőgazdaságában amit különösen vizsgálni fogunk, az az, hogy technológiai tudományos megoldásokat találjunk, de jó szakpolitikai gyakorlatot is találjunk, amelyeknek a segítségével javítani lehet a vízgazdálkodás fenntarthatóságát és a mezőgazdaság fenntarthatóságát. És megpróbáljuk megvizsgálni azt is, hogy a technológiai menedzsment alternatívák mennyire támogatják az EU e, politikáját, különösen a jövőbeni közös agrárpolitikát. Röviden láthatják itt, hogy mennyire releváns ez a tanulmány szakpolitikai kontextusba ágyazva. Az erőforrás hatékonyság, nyersanyag hatékonyság kérdése kulcsfontosságú szakpolitikai kérdésé vált. A bizottság közzétett az Európa 2020 stratégia egyik nevezett zászlóshajó fő kezdeményezése is az erőforrás hatékonysággal foglalkozik, amit, ha jól emlékszem, idén januárban tettek közé. Szeptemberben tettek közé a bizottság az úti tervet, az, e, a nyersanyag hatékonyság számára. Ez meghatároz prioritásokat 2020-ig tartó időszakban, és egy hosszú távú 2050-ig terjedő időszakra nézve is felvázolja azt, hogy hogyan bánjon a, milyen legyen a nyersanyag gazdálkodás az EU-ban. A következő fontos fejezet a vízgazdálkodás. Ennek egyre nagyobb jelentős, lett a jelentősége. Először, amikor elfogadásra került a víz keretirányel, azután a 2007-es közlemény a vízhiányról, a szájokról. A bizottság jelenleg készít egy blueprintet, aminek a célja az európai vizek eh, biztosítása 2012-re vonatkozóan, és foglalkozunk a jelenlegi EU jogalkotási keret végrehajtásával, tehát a jelenlegi jogszabályok megvalósításával, amelynek középpontjában a, a vízpolitika áll. Másodszorban pedig választ kívánunk adni arra, hogy milyen intézkedéseket kell e, foganatosítani, a víz mennyiségével, hiányával e, kapcsolatos problémák megoldására. Hát az utolsó e, nagy rész a mezőgazdaság. Ez nagyon is indokolt, hiszen a mezőgazdaság gazdasági szerepe is egyre inkább nő. A mezőgazdaság kritikus szerepet játszik az erőforrás gazdálkodásban, tehát a talajjal, vízzel, levegővel való gazdálkodásban, és ehhez kapcsolódó ökoszisztéma szolgáltatásokkal. A közös agrárpolitika reformja zajlik, és ennek is egyik fontos eleme a vízgazdálkodás fenntarthatósága, ezzel is foglalkozunk majd. A bizottság pedig a közelmúltban tette új jogalkotási javaslatait az új kap számára. A az egyik legfontosabb célkitűzés az európai mezőgazdaság számára éppen a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás. És azt is jó tudni, hogy a klímaváltozásról először beszél a, a közös agrárpolitika önálló prioritásként. A tanulmány fő témaköreit látják ezen a tábrán. Nem kívánok itt most részletekre kitérni, majd a utánam következő két előadó fog ezekkel a kérdésekkel részletesebben foglalkozni, és most átadom a szót Linda Johanssonnak, aki majd a tanulmány első eredményeiről számol be. Köszönöm szépen. Akkor azt javaslom, hogy most hallgassuk meg Linda Johansson asszonyt. Utána tehetjük fel a kérdéseket, nekem is vannak már kérdéseim. közös agrárpolitikához és más kérdésekhez kapcsolódóan is. Parancsoljon! Very much. Uh, Köszönöm szépen! I'll just wait for the presentation. Uh... Arra várok, hogy a számítógép is készen álljon. Először arról beszélnék, hogy mik a legfontosabb vízzel kapcsolatos kérdések most Európában, és, és mi, hogy mit lehet elérni, és mit nem lehet elérni a vízgazdálkodással kapcsolatban. That time I... It's okay? Menni fog? Right. So the three themes we will be looking in három, témát fogunk, három témáról fogunk beszélni, a kutatási fejlemények, a különböző új technológiák, illetve a hatékony vízgazdálkodás jó példái, bevált problé- példái. És ezzel kapcsolatban beszélünk azzal, hogy milyen új kihívásaink vannak a globális felmelegedés, illetve klímaváltozással kapcsolatban. Nos, milyen fő kihívásaink vannak? a víz mennyiségével foglalkozik leginkább ez a tanulmány, nem a minőségével, hiszen a minőségi kérdést már számos más fórumon a nitrát, illetve a vízkeret irányába is tárgyalták. Nem annyira az árvizekkel, hanem a víz hiányjal fogunk inkább foglalkozni, hiszen a hiány gazdálkodás, a víz hiányával való gazdálkodás nehezebben megoldható. Európában általánosságban a ivóvíz könnyen elérhető, és az évente megújuló energiaforrásoknak csak 15%-át használjuk átlagban. Ugyanakkor a kereslet és a kínálat közötti egyensúly nem mindig áll rendelkezés, nem mindig van meg az év minden pontján és nem minden területen. Itt azt láthatjuk, hogy az energia előállító szektor körülbelül 45%-át használja fel a víznek, a, más, a többi iparág 12%-os vízfelhasználásra rendelkezik, mezőgazdaságban 22%-ról beszélhetünk, és a közművek pedig 21%-át. Nem egyenletes a víz felhasználása Európa szerte. Például Dél-Európában a mezőgazdaság a felhasznált víz kétharmadát használja fel, Észak-Európában ez máshogy néz ki. Another um, important aspect is that to be specific, this last figure that I a víz felhasználás nem ugyanaz, mint a víz kinyerés. A víz kinyerés azt jelenti, hogy a eredeti forrásából a vizet kinyerjük, ezt a vizet aztán később vissza lehet forgatni a környezetbe, lehet, hogy kisé megváltozott minőségben, illetve lehet a vizet tisztítani is. A felhasználás egyébként pedig azt jelenti, hogy a vizet kinyerjük, de nem az eredeti forrásába helyezzük vissza, eredeti környezetébe, hanem máshová. Fogyasztásról beszélünk akkor is, amikor különböző produktumokba, termékekbe építjük bele a vizet, tehát felhasználjuk a gyártás során, vagy előállítás során amikor vízfelhasználásról vagy vízkinyerésről beszélünk, akkor beszélünk arról, hogy a mezőgazdaság, a higiénia, illetve az ivó vízellátás, illetve az öntözés szempontjából nagyon fontos a víz. Ez a víz, ezt a vizet felhasználjuk. Az energiaszektorban, energiaelőállításnál azonban nagyon sok esetben vízkinyerésről beszélünk, hiszen itt sokszor a vizet vissza lehet forgatni és eredeti környezetébe visszahelyezni. Nézzük az első témát, a különböző tudományos kutatási projekteket, amelyek arról szólnak, hogy a vízgazdálkodás mennyire hatékony, különös tekintettel a mezőgazdaságra. Az új, az új kutatási módszerekről van itt szó. Azt fogjuk megvizsgálni, hogy mik a legígéretesebb új projektek vízgazdálkodásban megnézzük azon kutatási területeket, amelyeket nem csupán a vízgazdálkodással dolgoz, foglalkoznak, de ilyen irányú eredményeik is vannak. Különböző kutatási projekteket fogunk vizsgálni olyan szempontból, hogy milyen potenciális hasznuk lehet, illetve azt is meg fogjuk vizsgálni, hogy ezen kutatási eredményeket hogyan lehet fölhasználni később a politikai, szakpolitikai döntések meghozása során. A hatos és a hetes kutatási keret irányelvből indultunk ki, utána pedig a nemzetközi kutatási projektekből, mint a LIFE, az Euréka vagy az Interrégió. Interreg. 12 projektet láthatnak itt. Ez a városi, a mezőgazdasági és az ipari szektor projektjei, de itt van például az integrált víz, vízgazdálkodási projekt, vagy vannak olyan kutatási projektek is, amelyek sokkal inkább a klímaváltozással foglalkoznak, például az asszályok és a vízhiányjal foglalkozó projektek. Kiemelném, hogy nem régiben kezdtük csak el ezt a projektet, és azt hiszem a bevezető irományban egyéb információ is elérhető, hogyha további információra van szükségük, akkor kérem, hogy vegyék fel a kapcsolatot vegyünk, velünk, és a prezentáció végén ott láthatják majd az e-mail címünket is. Úgy véltük, hogy a Sirius projekt, amely a mezőgazdasági ágazattal foglalkozik, nagyon érdekes, ez leginkább vízhiánya foglalkozik. A Sirius térképeket dolgoz ki, mely a vízfogyasztást mutatja, és azzal foglalkozunk, hogy hogy lehet az öntözést például optimalizálni. Aztán az Aqua Fit for Use nevű projekt az ipari ágazattal foglalkozik, a vegyipart, a textipar, textilipart és az élelmiszer előállítást vizsgálja leginkább, illetve ezzel foglalkozik. Azt nézi, hogy, hogy lehet, hogyan lehet például a ö, szennyezést csökkenteni a ö, kikerülő, illetve be, a, a, folyókban. Aztán kiemelni még az Aquastress projektet, ez módszertanilag fontos, hiszen a vízgazdálkodással foglalkozók számára hasznos tanácsokat nyújthat azzal kapcsolatban, hogy a vízhiányt hogyan kezeljék. Iránymutatásokat tartalmaz, illetve esettanulmányok is vannak benne. Bizonyos módszereket már is ki is próbáltak a földközi tenger környe, körül, környezetében, nagyon érdekesek ezek. Aztán van egy EpiWater projekt. Ez azt vizsgálja, hogy a vízgazdálkodás területén hogyan lehet a gazdaságpolitikai eszközökkel élni. Itt is iránymutatásokat találhatunk, ezt a különböző hatóságok használhatják. Az utolsó projekt, az Alert. Itt a monitoring hatékony módszereiről van szó, illetve a, a azzal foglalkozik ez, hogy a különböző víztestek és a mezőgazdaság kölcsönhatása milyen. A különböző kútfúrások, vagy a kutakból való mintavétel kérdésével is foglalkozik ez. Ez mindenképpen jobb adatokhoz való hozzájutást jelent, és komoly információ tartalmat hordozhat magában olyan területeken, ahol a vízgazdálkodással problémák merülhetnek fel, illetve ahol vízhiány van. Második témánk, ígéretes technológiai eszközök, például környezetvédelmi pozitív hatások, vízmegtakarítás, illetve a vízgazdálkodással foglalkozó szakpolitikusoknak különböző tanácsok, stb. stb. Nos, számos eszközt próbálunk itt felsorolni, a szakirodalmat vizsgálván, illetve európai és más projekteket vizsgálván. 17 eszköz soroltunk fel eddig. Seven main categories. Ezt hét alkategóriába oszthatjuk. Monitoring, vagy mérőeszközök, különböző precíziós öntözés, alternatív vízforrások, agronómiai technikák, stb. stb. Olyan eszközöket vizsgáltunk itt, amelyek már bebizonyították alkalmasságukat. Nézzük, milyen érdekes dolgokat látunk. A monitoringkal kapcsolatban azt láthatjuk, hogy a legtöbb ágazatban ez használható, auditálásnál például, és ez alkalmas arra, hogy a különböző elosztó rendszerek problémáit kimutassuk, például víz túlhasználása, vagy víz mérése, víz mennyiségének mérése, adatok alapján lehet természetesen ezeket kimutatni, és ez bizonyos szempontból kapcsolódik a víz árának megszabásához is. A különböző vízelosztó hálózatok károsodása különböző Tehát a különböző vízhálózati, vízelosztó hálózati problémák komoly gondokat okozhatnak, akár 50%-os víz elvesztéssel is járhat ez. A szivárgás, a szivárgás problémája. Alternatív vízforrások. A higiénia, az egészségügy és a biztonság fontos elemek, ugyanakkor az újrafelhasznált vízre mindenképpen gondolni kell. A mezőgazdasággal, mezőgazdasági víz, mezőgazdaságban használt víz újrafelhasználásával kapcsolatban gondot jelenthet, hogy milyen műtrágya, stb. tartalma van ennek a víznek. Agronomiai technikák. Nos, különböző ö, mm, ö, különböző vetési technikák, illetve különböző szántási technikák megnövelhetik a, a talaj-víz megtartó kapacitását, erről is szól a tanulmány. Aztán a döntést segítő szakpolitikai döntéseket segítő tanácsok kidolgozása is nagyon fontos. Az Irinet szól erről, ez egy létező online segítségnyújtó eszköz, amelyet bármelyik gazdálkodó használhat. Nézzük a harmadik témánkat. Szakpolitikai gyakorlatok, jó szakpolitikai döntések, bevált gyakorlatok. Mit jelent jó szakpolitikai, mit jelent a jó szakpolitikai döntésnek? Nos, olyan kérdések, amelyek helyi vagy regionális szinten már beváltak, és hatékonyabbá tették a vízgazdálkodást. Azt a kérdést tettünk fel, kérdeztettük fel, hogy hogy lehet vizet megtakarítani, illetve hogyan lehet a transferabilitást megoldani. A szakirodalmat áttekintvén egy előzetes listát állítottunk fel, mezőgazdasági vízgazdálkodás, városi vízgazdálkodás, illetve az ágazatokon át nyúló gyakorlatok. Egyébként az első témával kapcsolatban leginkább déli országokkal foglalkozó anyagot találtunk, nem nagyon találtunk északi országokra vonatkozó példákat, ezt még föltárjuk a jövőben. Érdekes bevált gyakorlatok, például az öntözés hatékonyságának fejlesztése, például alacsony kamatlábú kedvezményes hitelek a öntözéses rendszer kiépítésére, ez egy ciprusi példa vagy Spanyolország, ők nagyon jól állnak a szennyvíz felhasználásában, például Gran Canarián van egy hasonló projekt. Az EU-ban a víz díj az árazásával kapcsolatos szakpolitikákat még nem igazán alkalmazzák, de Spanyolországban már létezik ez. és ezzel az összközél csak az a gond, hogy ha már eleve magas a víz ára, akkor nem lehet ezt tovább fokozni, illetve hát a víz elérhetősége is kérdéses, hogy van-e egyáltalán egy adott folyóban vagy víztestben víz. Nézzük a városi vízgazdálkodást. Ki. Nagyon komoly megtakarításokat jelenthet, hogy pontosan milyen rendszert választ egy-egy város spanyol, lengyel és német példákat hoztunk. Aztán van egy izraeli példa is, amely a városi szennyvíznek, a kommunális szennyvíznek a mezőgazdaságban történő újrafelhasználására szoknak. Aztán még egy spanyol példa, ahol a mezőgazdaság, illetve a háztartási felhasználása a víznek egyfajta versenyhelyzetben van, és ők egy piac, egy vízpiac megoldással próbálták ezt kezelni. Most ezeket a gyakorlatokat még nagyon komolyan lehet tovább fejleszteni, és reményeik szerint a tanulmányban ezt a kérdést még a továbbiakban is feltárjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm First of all, I would like to... Először talán engedjék meg, hogy én tegyek néhány megjegyzést. A tanulmányért, a projektért felelősként eh, én azt kértem önöktől, hogy az első témakörrel kapcsolatban röviden eh, foglalják össze az eredményeket, mert ez nagyon fontos a tudományos világ számára, de nem annyira a döntéshozók az Európai Parlament számára. A második és a harmadik téma azonban, igen, ezek rendkívül fontosak, és nagyon jól struktúráltak. Szeretnék néhány javaslatot is tenni, és néhány észrevételt. Ami a közös agrárpolitika reformját illeti, szeretnék, szeretném felvetni azt a kérdést, és felhívni a figyelmüket arra a tényre, hogy az úgynevezett új zöld komponens az első pillérben e, tulajdonképpen azt jelenti, hogy a vízgazdálkodással senki nem foglalkozik. A három kritérium közül egyik sem foglalkozik a vízgazdálkodással. És általánosságban is a vízgazdálkodás e, a közös agrárpolitika mostoha gyermeke. Én ellenőriztem, de talán még jobban kellene ellenőrizni, hogy egy alkotási csomagban jelen, jelenleg nem lehet szubvenciókat adni a második pillérből öntözési, öntözőberendezésekre, öntözésre. És hogyha ez tényleg így van, akkor ez ellen a parlamentnek fel kellene lépni ugyanis a második pillérből nem lehet támogatást fizetni az öntöző berendezések, rendszerek megújítására és így nem tudjuk semmilyen módon pozitívan befolyásolni a helyzetet. Én azt kérem önöktől, hogy végezzenek összehasonlítást. Hasonlítsák össze a víz ára, árazásának a rendszerét a városokban, illetve vidéken, az összes EU tagállamban, plusz Izraelben. Tehát 27 tagállam plusz Izrael. Mindig ezt kérem, mert ez a legjobb példa. Többször is jártam Izraelben, és mindig ezt azt tapasztaltam az Izraelben a víz árának a megállapításakor nagy különbséget eh, találunk a víz árában. Ez nem így van a legtöbb EU tagállamban. Én kérdezem önöktől, eh, milyen pénzügyi eszközök eh, segítségével lehetne ösztönözni a víz újrafelhasználását, vagy recyclingját. Nem véletlen, hogy Izraelben, Cipruson, Spanyolországban ez magas ez az arány, Izraelben 70 80 százalékban újra hasznosítják a vizet. Európában a legmagasabb arány Cipruson és Spanyolországban 25%, százalék, tehát ez egy nagyon alacsony szint. Tehát általában a víznek nagyon kis arányát használják fel újra, újra az Európai Unióban. Konkrét javaslatokat szeretnék eh, kérdezni, tehát milyen pénzügyi ösztönzőket lehetne adni arra, hogy nagyobb eh, arányban használják fel újra a vizet, eh, vagy a vízzel való takarékoskodás. Egyetértek önnel, Johansson asszony, nagyon nagy lehetőségek vannak még ebben, hiszen nagy mennyiségű vizeket pocsékolunk el Európában. Mit tudunk tenni ez ellen? Ez a városokban is így van, és a mezőgazdaságban is. Nagyon nagyra értékelem, nagyon fontosnak tartom a második témakört, a technikai eszközöket. A csöpögtető öntözés rendszerje Izraelben eh, hogyha összehasonlítjuk ennek a hatékonyságát eh, más technológiai megoldásokkal, tehát említettem az izraeli csepegtető öntözés rendszere rendkívül hatékony. Amikor javaslatot tettem arra, hogy készüljön ez a tanulmány, akkor szerettem volna ezen a területen ez irányba elmozdítani a fejlődést az Európai Unióban is. És most ebben a szakaszban az utolsó kérdésemhez érkeztem. Vannak akadályok, amiatt, hogy az EU vízzel kapcsolatos szabályozó rendszere túl szigorú a tekintetben, hogy a mezőgazdaságban milyen mértékben lehetne felhasználni reciklált vizet. Erre is szeretnék választ kapni. Ugyanis amikor jövőre majd áttekintjük a víz keretirányelvet, és más EU jogszabályokat, amelyek az európai vízgazdálkodással függnek össze. Nos, melyik, milyen szabályokat lehetne módosítani annak érdekében, hogy tágabb teret nyithassunk a reciklált víz nagyobb arányú felhasználásának a mezőgazdaságban? Kicsit maximalista vagyok, egyetemi professzorként, aki egyszerre politikus is, de úgy gondolom, hogy éppen emiatt van szükség arra, hogy a tanulmánynak ez a hozzáadott értéke segítsen nekünk a Környezetvédelmi Szakbizottságban, a vízszabályozási kérdésekben, illetve a közös agrárpolitika reformjában. Önöké a szó, ki szeretne kérdést feltenni? Parancsoljon. Linson professzor vagyok a Nepal Network-től. Én vagyok az elvi koordinátora, fő koordinátora annak a projektnek, amelyel kapcsolatban az intelligens energia kapcsán jövőre egy pályázatot írunk ki Európában. Ez arról szól, hogy egy egész várost átállítunk megújuló energia felhasználásra. Ez egy, létrejött egy impresszív konzorcium, Norvégia, Izrael, Bulgária, többek között tagjai Lengyelország, Franciaország és mások is. Ez egy példa lehet a, egy tipikus integrált, interdisziplináris projektre. Az oktatási rendszerünk erre még nem készült fel sajnos. Mesterségesen össze összekapcsolunk elemeket, létrehozunk egy hálózatot, különböző kormányzati területek, a társadalom, építészet, oktatás, más fontos területek között. Ez egy nagy kihívás, nem tudom, hogy önök érdeklődnének-e, hogy részt vennének ebben a projektben. Nagyon köszönöm. Egyéb kérdések? Megjegyzések? Nincsen. Johansson asszony, akkor parancsoljon, kérem válaszoljon. Szeretnék akkor néhány megjegyzésre reagálni. Nagyon hasznosak voltak az észrevételek. Ezekkel a kérdésekkel, amit ön említett, mi is foglalkozunk. Például milyen finanszírozási eszközökkel lehetne ösztönözni a e, szennyvíz újra felhasználását. Ezzel még elméletben fogunk foglalkozni a tanulmányban. Azután milyen e, szabályozásbeli vagy más e, akadályok gátolják azt, hogy egyre nagyobb mértékben használják, alkalmazzák a mezőgazdaságban ezeket a technológiákat. Ez is egy olyan kérdés, amivel foglalkozni fogunk. Azután eh, a különböző technológiák, technológiai megoldások hatékonyságának összehasonlítása az EU-ban, tehát hogy például Izraelt eh, is belevegyük az összehasonlításban, és a következő projektek közös szakaszában ezzel is foglalkozunk. Talán kiegészíthetem ezt még néhány dologgal. Néhány kérdés hangzott el a kap összefüggésében is. Volt egy kérdés például, hogy hogyan eh, lehetne eh, a csöpögtető öntözési rendszereknek nagyobb támogatást adni, és hogy van-e eh, az, ez, ez támogatást tiltja a jelenlegi szabályozó rendszer. Szerintem nem tiltja ezt a támogatást semmi, az Európai Bizottság a vidékfejlesztési terve kidolgozásakor hát követett egy bizonyos irányvonalat és elsősorban a mediterrán térségben az ottani víz hiány kérdésével foglalkozott. A, nyilvánvalóvá vált, hogy az öntöző rendszereket olyan területeken alkalmazták, ahol nem volt kielégítő, nem volt elég víz, nem állt ö, elég víz rendelkezésre ahhoz, hogy nagy, mért, nagy mértékben öntözzenek is. És ezért volt talán olyan megfontolás is, hogyha az öntöző rendszereket támogatnák, akkor ez ezeken a területen súlyosbítja a vízhiányt néhány új tagállamban azonban az öntöző rendszerek olyan területeken sem működnek, amelyek talán asszályos területnek minősülnek. Magyarország néhány része, Románia, Bulgária néhány része ilyen, ahol valóban nehézé válik a mezőgazdasági termelés az ilyen félaszályos területeken. Ezért ezt a szabályozó kérdést valóban felül kell vizsgálni a kap elemzése kapcsán. Tulajdonképpen a projektnek ez a második részében lesz, amitről még most fogok beszámolni, amiket ön kérdezett, az tulajdonképpen arra vonatkozik, ami majd a következő szakaszban jön elő. És végül pénzügyi ösztönzők, milyen pénzügyi ösztönzőkkel lehetne ösztönözni a víz újrafelhasználását, vagy a szennyvíz felhasználását. Ezre talán majd az előadásom után fogok válaszolni, mert szerintem akkor majd ez logikusabb lesz. Köszönöm szépen, nagyon örülök hogy új tagállamból is van itt valaki, hiszen elviekben itt mi egyenlőek vagyunk az Európai Unióban, de hát eh, azért vannak, akik egyenlőbbek az egyenlőknél, a régi tagállamok elsősorban, és eh, nagyon fontos, hogy új tagállamok tudósok tagállamokat is egyre inkább bevonjunk a munkába. Még nem találkoztam olyan tanulmányal, amelyet egy új tagállambeli kutatóintézet végzett volna 7 eh, évvel a csatlakozásunk után. Szeretettel köszöntöm Bütikoffer urat, kedves kollégámat, a zöld frakció képviselőjét, és kedves kollégák, most megadom a szót Jana eh, Polekovának. Kérem, tartsa meg az előadását. A projekt második részében foglalkozunk a természeti erőforrásokkal való fenntartható mező, gazdálkodásának a kérdésével az európai mezőgazdaság és élelmiszer termelés kontextusában előre bocsájtanám, hogy az adatgyűjtés folyik, jelenleg most próbáljuk strukturálni a munkát. Miért nem jönnek a szlájdok? -ok? kérdezi az előadó. Tehát lehet, hogy nem az új tagállamok elleni diszkriminációról, vagy ami szabotásról van szó. So far we've been structuring the project. Tehát két különböző részre osztottuk a projektet, vízgazdálkodás, illetve a természeti erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás a mezőgazdaságban. Ezért, azért struktúráltuk így a projektet, mert az Európai Parlament is ezt így eh, gondolta el, és a technikai specifikációkban is ez így szerepelt. De nagyon világos, hogy itt mennyire komplex ez a téma, és kapcsolódnak egymáshoz a különböző területek kölcsönösen is. Úgyhogy a projekt következő szakaszában majd ezekkel az átfedésekkel és hidakkal, kapcsolódásokkal foglalkozunk, és talán még a jelentés szerkezetét is átalakíthatjuk egy kicsit, hogy tényleg a legfontosabb kérdésekre tudjunk koncentrálni. És kicsit holisztikusabb megközelítést fogunk majd alkalmazni. A második rész célkit tűzés fő célja az volt, hogy megvizsgáljunk hálor, három témakört. Az első, milyen kölcsönhatások vannak a mezőgazdaság és az éghajlatváltozás között. Azután vizsgáltunk szakpolitikai kérdéseket, ugyanis eddig csak a technológiai, illetve nem technológiai opciókról beszéltünk, a vízgazdálkodás, és a mezőgazdaság klímaváltozás összefüggéseivel kapcsolatban. Meg akartuk nézni konkrétan, hogy a mezőgazdaság és a konkrét politika, azaz a közös agrárpolitika hogyan kapcsolódnak egymáshoz. A, ez ugyanolyan egy ügy, ilyen hangsúlyos kérdés volt a szikesedés kérdése, a az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos politika mellett az Európa Parlamentet eh, ezek a konkrét technológiák különösen érdekelték, kérték tőlünk, hogy vizsgáljuk ezt meg alaposabban, és elkészül egy nagyon érdekes esettanulmány, amelyet majd hozzákapcsolatunk a projekt többi részéhez. Az a kezdeném, hogy egy kicsit felvázolom a hátteret. Valamennyien tudjuk, hogy milyen nagy kihívások előtt állunk a mezőgazdasággal kapcsolatos eh, természeti erőforrások eh, területén a vízminőséggel, biodiverzitással kapcsolatos európai célkitűzések nem teljesültek, romlik a talaj minősége, tehát több erőfeszítésre van szükség, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos kihívásra választ találjunk. Világos felelősséget visel a mezőgazdaság is ezért, ugyanúgy, mint más ágazatok, és lépésváltásra van szükség. A nagyobb fenntarthatóság nem csak a nemzeti erőforrásokra lesz kedvező hatással, hanem a gazdáknak is ez az érdeke. Tehát az, hogy megmaradjanak az erőforrás, a természeti erőforrások a mezőgazdaságban, és a mezőgazdaság egyre több kapacitással rendelkezzen, az élel, él, több élelmiszer tudjon előállítani. A kapnak az a feladata, hogy támogassa és irányítsa a változásokat a termé- az erőforrás gazdálkodásban, ezt a lehetőséget nem szabad elmulasztanunk. Európában nagyon is valóságos az, hogy a mezőgazdasági termelés támogatást kap, de ez függ a kulturális integritástól, illetve az, hogy ez összehangban van össz, meghatározó európai értékekkel. De ez csak az érem egyik oldala. Az éremnek van egy másik oldala is, ha a mezőgazdaságról beszélünk, ez pedig a mezőgazdaság termelékenységével kapcsolatos kihívások köre. Vizsgáltuk ezt a kérdést, és um, átnéztük a szakirodalmat, milyen fontos tanulmányok készültek ezekről a kérdésekről az Európai Unióban, illetve másutt a világon. Világos, hogy a két százalékos felmelegedés Európában a, um, növelheti a, elég jelentős mértékben a termelést, tehát hogy egyre éjszakabbra haladva meleg, egyre melegebb lesz, ez kb. 10%-kal növelheti a mezőgazdasági termelést, viszont délebre a 2%-kal melegebb éghajlatnak éppen ellenkező hatása lesz. 2030-ig dél-európai régiókban 5-10%-kal csökkenhetnek a hozamok hogyha prognosztizáljuk azt, hogy három fok lesz a növekedés, akkor még drámaibbak lesznek a hatások. A termelékenység a jövőben tehát megváltozik, de nagy, le, nagy különbségek lesznek a különböző helyszíneken. Európában nagy különbségek vannak eh, a mezőgazdaságban, a termelékenység tekintetében vannak nagyon eh, eh, produkti, nagyon nagy termelékenységgel dolgozó üzemek és alacsony termelékenységű kis gazdaságok, és E, nagyon fontos, hogy milyen szolgáltatásokat e, kapnak majd a gazdák, különösen a mediterrán térségben és Közép- és Kelet-Európában lesz ez fontos. Tehát hogyan befolyásolják majd Európa különböző részeit e, a termelékenységben bekövetkező változások. Itt különböző tényezőket vizsgáltunk meg, ami az embernek rögtön eszébe jut, ezek a biofizik, statisztikai tényezők, tehát ilyen dolgok, hogy mennyit fog esni az eső, hogyan alakul majd a hőmérséklet, lesz elég víz, illetve milyen gyakorisággal következnek be olyan szélsőséges események, mint asszály vagy viharok. De ami nem jut elsőre eszünkbe, és ami ugyanúgyan fontos az, az alkalmazkodási képesség, alkalmazkodó képesség. Ugyanis lehet, hogy ugyanolyan klímával, éghajl, környezetvédelemmel, biofizikai tényezőkkel kapcsolatos nehézségek merülnek fel, de hogyha a megfelelő kormányzati struktúrák megvannak, oktatás, képzés, hogyha a gazdák elkészítik az alkalmazkodási stratégiáikat, az nagyon nagy mértékben befolyásolja azt, hogy hogyan, milyen irányba változik majd a termelékenység a mezőgazdaságban. Hogyha kicsit tovább megyünk, ami igazán érdekes, ez nem csak önmagában a termelékenység a mezőgazdaságban. Itt ebben a kontextusban itt elsősorban az élelmiszerbiztonságról beszélünk. Az élelmiszer biztonság a FAO 1996-os tanulmányában került először megemlítésre, tehát biztonságos élelmiszer, ellátás megfizethető áron az egész lakosság számára, ez a kérdés. És elég nyilvánvaló, hogy ebből a szempontból az élelmiszerbiztonság egyfajta egyensúlyt kell, hogy jelentsen az élelmiszertermelés, illetve a fent fenntartható nyersanyaggazdálkodás között, és csak így fejlődhet tovább a mezőgazdaság fenntartható módon hosszabb, hosszú távon is ahhoz, hogy ezt eh, az egyensúlyt elérjük, arra van szükség, hogy eh, megmaradjon a talaj termőképesség, hogy a jövőben is tudjunk élelmiszert termelni, hogy megmaradjanak eh, az ökoszisztémák, hogy ezek ellenálljanak az éghajlatváltozásoknak, hogy ne legyen túl sok a hárvíz és szélsőséges események. Tehát ezeket a Négy témát vizsgáltunk, és megvizsgáltuk, hogy milyen alternatívák vannak a mezőgazdaságban az éghajlatváltozásra adott válaszok kontextusában. A legfontosabb kérdések a következők voltak. Melyek a legígéretesebb technológiák, illetve a legjobb eh, elérhető gyakorlat az EU mezőgazdaságában, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy enyhítjük az, enyhítsük az élet éghajlatváltozás eh, káros hatásait, illetve jobban tudjunk alkalmazkodni, mennyire gazdaságosak ezek az opciók a rendelkezésre álló adatok alapján, e, milyen szinergiák vannak, e, hogyan e, tudnánk a mezőgazdaságban több vizet megtakarítani, tehát a vízgazdálkodás, a takarékosság megpróbáltuk meghatározni a kölcsönhatásokat. Akik foglalkoznak a mezőgazdasággal, azok számára ez közhely. A mezőgazdaság az 27 tagállam üvegházhatású gázkibocsátásának a 10%-áért felelős, három fő forrás van a metán emissziók, a szarvasmarha trágya erjedése kapcsán, és a nitrogénoxid emissziók közvetlen vagy közvetett nitrogénoxid emissziók a talajból. Azután természetesen szerepet játszik a biomassa, eh, a megújuló energiák kapcsán, de erre majd még ki fogok térni. Eddig megpróbáltuk kiértékelni a eh, technikai szempontból eh, megvalósítható opciókat. 65 ilyen opciót találtunk korábbi tanulmányok alapján, Pigment tanulmány, volt egy ilyen fontos tanulmány. Ezeket még mm, tovább fogjuk vizsgálni következő szempontokból, költséghatékonyság, a megvalósítás, megvalósíthatóság, szinergiák, kölcsönhatások más környezetvédelmi célokkal. Tehát megvizsgáljuk, hogy technikailag mennyire jól alkalmazhatók az alkalmazkodási opciók, és különösen fontos meghatározni az úgynevezett, nehogy aztán rossz legyen a vége szenáriókat. Ez egy kicsit túl leegyszerűsítve mutatja ez a táblázat az eredményeket meghatároztuk, hogy melyek a legfontosabb mezőgazdasági technológiák, a szántóföldi termesztés, az állattenyésztés, energiahatékonyság, ezek a három nagy fejezet, ez a három nagy fejezet, és az oszlopokban látják, hogy melyik sorban hogy lehet hozzájárulni a éghajlatváltozás hatásainak a csökkentéséhez, hol vannak környezetvédelmi szinergiák, kölcsönhatások. Persze az anyagunkban mindez sokkal részletesebben ki van fejtve a különböző környezetvédelmi célokhoz kapcsolva. Hasonló munkát végeztünk a nem technológiai opciókkal kapcsolatban is. A mezőgazdaságban nagyon sok mindent elérhettünk, megfelelő e, földterület gazdálkodással, tehát például a e, vetésforgó, a szántóföldi növénytermesztésben lehet egy nagyon jó opció, vagy e, az erdősítés, a hüvelyesek nagyobb mértékű termesztése. A biomasszára rátérve, igen, hát ez egy megújuló energia lehet, és ezzel segíthetünk az emisszió csökkentésben, tehát a foszilis energiahordozókból származó kibocsátások csökkentésében, de azért vannak ennek környezetvédelmi kockázatai is nem fekete-fehér itt minden. Vannak olyan környezeti kockázatok, amelyekkel igenis foglalkoznunk kell. Például el kell gondolkoznunk azon, hogy ha biomasszát állítunk elő, mezőgazdasági termeléshez kapcsolódóan állítunk elő energiát, akkor ez segíthet elérni, illetve az, hogy ez mennyire segít elérni a mitigációs célokat, az attól is függ, hogy más szempontokat, fontos faktorokat mennyire veszünk figyelembe. Itt mi most egy másik tanulmány kapcsán meghatároztuk ezeknek a faktoroknak a sorrendjét, és a legjobb opció a hulladék felhasználása, tehát szerves trágya, Eh, anerób eh, módon történő eh, felhasználása, vagy a állati melléktermékek komposztálása, azután a habitat megőrzés, a második, a harmadik pedig például szalma és egyéb mellék, mezőgazdasági melléktermékek felhasználása a föld is nagyon, a föld szerves anyag tartalma csökken a nagyon sok területen. Az Európai Bizottság egy nagy tanulmányt végeztetett, ami nagyon érdekes megállapításokat tartalmaz, és hát vannak kockázatai ennek is, hogyha a szénát ki eltávolítjuk a talajból, itt is egy kiegyensúlyozó döntésre van szükség új és meglévő erdőkből kitermelt biomassa felhasználása a negyedik, és legalul szerepel az energia növények alkalmazása, hiszen ez direkt és indirekt módon is befolyásolja a föld használatot, és ennek negatív hatása is lehet az emissziókra. A következő téma, ez már tényleg szakpolitikákkal foglalkozik, és a közös agrárpolitikához kapcsolódik. A fő kérdésünk az, hogy mely, milyen technológiákra és földgazdálkodási intézkedésekre van szükség, ami a legkedvezőbb a víz, a talaj és a klímaváltozás kontextusában. A következő milyen típusú intézkedések re van szükség a jelenlegi kapban, illetve a jövőbeni eh, kapban, ugye most folyik a kap reformja, tehát eh, a, melyik azok az intézkedések, amelyekkel lehet támogatni technológiai és nem technológiai opciókat a fenntartható erőforrás eh, gazdálkodáshoz. És a harmadik kérdésre majd a projekt későbbi szakaszában tudunk csak választ adni itt a vízgazdálkodással összefüggésben kérdeztük, hogy a KAP eh, milyen jellegű és milyen mértékű támogatást tud adni, eh, hogy ösztönözzön eh, például, ösztönözze például a víz újrafelhasználását. Mi a jelenlegi helyzet? A természeti erőforrások kérdésköre nem új a kapban, akik már itt ezen a területen dolgoztak régen is, nagyon jól tudják, hogy egy lépésváltásra került sor a 90-es évek elején, amikor fokozatosan bevezettek környezetbarát gyakorlatokat, elsőben a 92-es McSherry reform kapcsán agrárkörnyezetvédelmi intézkedések kerültek be az agrárpolitikába, ami nagyon hasznosan befolyásolta a környezetvédelmi szempontok erősítését. 2003-ban a félidős felülvizsgálatban megint hangsúlyeltródásra került sor a ugye a közvetlen kifizetések közvetésével kifiz, a termeléstől külön választották a támogatást, bevezették a cross compliance-t, tehát a környezetvédelmi és egyéb feltételeknek való megfelelés teljesítése volt az előfeltétele a közvetlen kifizetéseknek. A nitrát irányelben is benne van például a cross compliance, ami eh, nagyon pozitív eh, van hatott eh, a tagállamokban a vízminőségre is. Mindezek az erőfeszítések ellenére is azonban a mezőgazdasági tevékenység által érintett közegek, azaz a víz, a talaj, vagy a biodiverzitás, a biológiai sokszínűség továbbra is romlanak mi forog kockán a kapban a jövőben. Ahogyan tudják, egy hónappal ezelőtt megszülettek az új javaslatok a kap reformjával kapcsolatban. Ezeket Csolos biztos ismertette. Ez egyfajta új partnerséget testesít meg a gazdák és az európai lakosok között az élelmiszer biztonság garantálása, a természeti erőforrásokkal való fenntartató gazdálkodás, illetve a kiegyensúlyozott terület fejlesztés hármasságában. De talán még fontosabb ebben a kontextusban, és a STOA panel számára is az ismeret átadás, innováció, tanácsadás, ezek sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak, mint a jelenlegi közös agrárpolitikában. a projekt ütemezése, illetve a kappal kapcsolatban 2013-ig eh, nem véglegesítődnek a kap eh, átalakításával kapcsolatos javaslatok. Mi persze figyelemmel követjük a vitákat, eh, és jelen pillanatban azonban úgy kell tekintenünk a kapot, ahogy jelenleg kinéz, és az intézkedéseket ennek tükrében kell meghatároznunk. Hogyan tudnánk tehát ösztönözni, bátorítani azoknak, azokat a technológiai és nem technológiai alternatívákat, amelyek ígéretesnek tűnnek a különböző fő témakörökben? a vízgazdálkodás kapcsán, a recycling, a víz újrafelhasználása hogyan ösztönözhető a következő elemzés talán valószínűleg csak a következő szakasz végén, vagy talán az azutáni projekt szakaszban lesz, áll majd rendelkezésre, amikor megnézzük, hogy melyik technológiákat érdemes tényleg támogatni. A javak aspektusából akarunk kiindulni, sok nagy gondolkodás folyik erről, tehát a közjavak szerepe a mezőgazdaságban. 2009-ben is készült egy tanulmány, és megvizsgáltuk a szakirodalmat, a két fő kritérium, hogy ne legyen rivalizálás, illetve kizárás, azaz ökoszisztéma szolgáltatást, azaz tiszta vizet mindenki jogosultan kívánhasson, vagy a hozzáférést garantálni kell. Nagyon sok tevékenység kapcsán a, ahol a technológia váltásból a gazdák is profitálnak, most sokszor nem teljesen világos, hogy mikor van szó közjavakról, illetve magánjavakról. Ez alapvetően azt jelenti, hogy az induló költségei a technológia alkalmazásának nagyok, és itt van talán szerepe a politikának, hogy ezt eh, az indulást támogassa pénzügyileg. De itt nagyon óvatosan kell vizsgálnunk azokat az adatokat, amelyeket a kollégáim remélhetőleg majd összegyűjtenek, ezekről az opciókról, illetve hogy ezek az opciók mennyire gazdaságosak, mert a bizonyos technológia vagy menedzsment módszer eh, nem elég gazdaságos, eh, akkor lehet, hogy nem érdemes támogatni közpénzekből. Ezek nem triviális kérdések, hanem nagyon fontosak. Ami pedig az új javaslatokat illeti, a közvetlen kifizetésekkel kapcsolatban vannak új tervek erről már említést tettem. Itt van ez a, illetve hallottunk már erről a zöld eleme, a zöld komponens az új kapnak, és a vízre való koncentrálás. Az állandó legelők szerepe is központi elem lesz. Tehát a víz kérdésének a kabba történő integrálása egy politikailag nagyon érzékeny kérdés, ezt majd a következő szakaszban fogjuk inkább megvizsgálni. Ami a vidékfejlesztést illeti, a reform javaslatok hat jelölnek meg, az ismeretátadás az első, az ökorendszerek megőrzése, az alacsony szén alapú gazdaságra való áttérés, de aztán itt, itt láthatjuk az általános kitételeket is, mint az innováció, illetve a környezetvédelem és a, a klímaváltozás vétele, de az, azzal kapcsolatban, hogy mik is ezek a prioritások, még komolyabb elemzésre van szükség. Miután, mielőtt még az utolsó témára rátérnék, néhány dolgot el szeretnék mondani a reformjavaslatokról. Gyakran nem csak a technológia opciók való hatást kell vizsgálni, hanem azt is, hogy a rendszerben milyen hatást fog eh, ez kieszközölni egy-egy, egy-egy javaslat. A irányítási struktúra számos rendszerén eh, megváltozhat, megváltozhatók a dolgok, például az Európai Parlamentben, ahol az együttdöntéses eljárással dőlnek el a döntések, vagy tagállami kormány szinten, és lehet mondjuk környezetbarát döntéseket hozni. Van egy közös stratégiai kerete az összes európai szakpolitikának, prioritások megjelöléséről van szó, partnerségi szerződésekre gondolok tagállamok és az Európai Bizottság között, vidékfejlesztési tervek esetén, illetve egyéb alapok esetén más prioritásokról beszélhetünk. A teljesítményt ugye felül kell vizsgálni, létezik az Európai Innovációs Partnerség, aztán a, a, a gazdáknak való tanácsnyújtás, a cross-compliance esetén, Most ezek mind szereplői a, a rendszernek, ezekről is gondol, ezekre is gondolkodni kell. A a, a talaj el, a, a tavaly pH-jának megváltozásáról és feltettünk egy kérdést milyen technológiai módszerekkel lehet ezt feltérképezni, milyen típusú talajokon van ez jelen, a különböző gazdálkodási, talajgazdálkodási rendszereknél mennyire tapasztalható ez, illetve más célkütűzésekhez hogyan lehet ezt a kérdést kapcsolni. So, um yeah, the uh, technology has a certain potential. A metán és a, eh, az M2O, a nitritoxid esetén, a újrafelhasználásának esetén a technológiának is komoly szerepe lehet. A Dániában, illetve Hollandiában a talaj kémhatását kémhatásával kapcsolatban most is aktívak. Még vannak egyéb részletek, de azt hiszem most itt lezárnám, úgyhogy abba is hagynám most, és szívesen válaszolok a kérdéseire. Önök, köszönöm szépen. Kinek lenne kérdése, megjegyzése, meglátása? Ellen úr. Tony Ellen vagyok, a London Egyetemről. Megköszönöm ezt a sok prezentációt, de van itt egy kis gond. Nem is kicsi. Itt a legvégén hallhatunk csak a mezőgazdákról, Nos, hát a, alapvetően a gazdák gazdálkodnak a vízzel. Az általunk felhasznált víz 90%-ával öt gazdák. Hogyha nem beszélünk velük, ha nem ők vannak előtérben, akkor valamit elrontunk. Beszélhetünk mi az élelmiszer szakpolitikáról, amely ugye kényszerhelyzetbe állítja a gazdákat. Beszélhetünk a zöld vízről, de nem beszélt például a különböző együttműködéseket a kereskedelemben. Nagyon, nagyon fontosnak tartanám azt is, hogy megfelelően értékeljük a vizet. Miért nem tesszük ezt? Nem vagyok megelégedve. Eh, other, other remark? Egyéb megjegyzés? Tessék? A fiatal ember, kérem mutatkozzon be. Hello, uh, my... Isaac vagyok, és a Stoának dolgozom gyakornokként. A felsorolt témákkal kapcsolatban nem tudom, hogy tudják-e, hogy a STOA egy új tanulmányt készített ezen témákban, és eh, nem tudom, hogy mennyire ismeri ön ezt, eh, kíváncsi, kíváncsi erre, kíván -e ezen az irány, ebbe az irányba elindulni. Köszönöm, ön következik. Derek Nun vagyok, a Flamand Vito nevű kutatóintézetből. Professzor úrhoz kapcsolódnék én is úgy gondolom, hogy számos lehetőséget kihagyott, hogyha, az, hogyha csak az EU-s legjobb gyakorlatokra koncentrálódik, az itteni, koncentrálnak az itteni opciókra, alternatíváknak, akkor a csilei vagy a perui bevált gyakorlatokat elszalasztják. Ugye ott is nagyon kevés az hiány, és igenis találtak megoldást az öntözésre például. Nagyon fejlett ott az öntözési kultúra, egyedi megoldásokat találtak. Vagy szervezési szempontból is újdonságok vannak ott. Hogyha ezzel nem foglalkoznak kizárólag az EU-val, akkor számos dolgot számos dolog mellett elmegyünk. Ennyi. Elnök, köszönöm szépen, tessék, kérem válaszolja. Uh, professzor vagyok. Kicsit kínosan érzem magam. Általánosságban. Olyan, mintha a valóságtól elrugaszkodott prezentációk lennének ezek. Például a harmadik évezreddel kapcsolatos prioritásokról egyáltalán nem, nem esett szó. Lenne egy javaslatom. Ahelyett, hogy a természeti erőforrások fenntartható kezeléséről lenne szó, miért nem a társadalom, illetve az életminőség fenntarthatóságáról beszélünk, abban benne lenne a kultúra, kultúra az energia, a, a vízgazdálkodás, minden olyan kérdés, amivel az EU egyáltalán foglalkozni szokott ezen a területen. Elnök, egyéb megjegyzések, észrevételek? Ellen professzorral teljes mértékben egyetértek ugye én vagyok a felelőse, a gazdája ennek a projekt, projektnek, és egyáltalán nem vagyok megelégedve ezen projekt jelenlegi állásával. Éppen ezért az első és a négyes témát szeretném lezárni, megszüntetni. Szerintem számunkra ez teljesen felesleges. Lehet, hogy tudományos szempontból ez fontos lehet, de nem az Európai Parlament képviselőinek. Itt a képviselőknek az Európai Parlamentben egy olyan gazdasági kutat, egy olyan tudományos kutatásra van szükség, amely gyakorlatorientált, és amely segít minket a politikai döntések meghozatalában. Az a gondom, hogy túlságosan nagy merítést vettek. Kér, kérem, hogy ezt az általános klímaváltozásos dumát, ezt szüntessék be. Kérem, hogy kizárólag a talaj és vízgazdálkodásra szorítkozzanak. Ennek számos szempontjára, tényezőre koncentrálódjanak, koncentráljanak. harmadik országbeli jó megoldásokról is beszélni kell, nem csak Izraelről kell beszélni. A tanulmányban ezekkel is foglalkozzanak. Tehát víz és talaj gazdálkodás. Engem nem érdekel a kap általános keretet, de veri semmi újdonság. Az Agri Szakbizottság tagjai számára sincs benne semmi újdonság. Számukra, számunkra sokkal érdekesebb lenne, és fontosabb, hogyha egy hatékonyság jellemzést láthatnánk például a jelenlegi agroalimentációs intézkedések között, például arra vonatkozóan, hogy ezek mennyire környezetvédő hatásúak. Vagy nézzük meg a vízgazdálkodást, vagy a talajgazdálkodást. Györfi úrral és a titkársággal egyetemben azt fogom majd javasolni, hogy ezt a fajta munkát ezt szüntessék be. Megnézzük a eddig, el, eddig elkészült anyagot, a szükség, az olyan részeket, amelyek nem szükségesek, ezeket törölni fogjuk. Ellen professzor úr felkérjük arra, hogy a harmadik országbeli észrevételeit ossza meg velünk, és nagyon fontos lenne, hogyha sokkal koncentráltabb lenne ez az anyag. Még egyszer elmondom, arról is beszélni kell, hogy milyen pénzügyi eszközökkel lehet ösztönözni a mezőgazdaságban a hatékonyabb vízgazdálkodást mik a leghatékonyabb technológiai lehetőségek. Nagyon-nagyon fontos ez. Agroenvironmental measures. Milyen agroalimentációs intézkedéseket lehet meghozni az új kapban, különös tekintettel a víz és talajgazdálkodásra. korábban már említettem, a vízárazási politikáját, vízárpolitikát, milyen hatása van ennek a mezőgazdaságra. professzor úr, teljes mértékben egyetértek önnel. Nézzük meg, hogy a gazdák mit tesznek, az ő gyakorlatukat vizsgáljuk. Nagyon fontos a tudás átadás, hogy hogyan lehet hatással lenni a gazdákra az innováció, a tudás, vagy ismeretátadás, vagy egy olyan európai rendszer, amely lehetővé tenni a gazdák számára a tanácsadást, vagy a bevált gyakorlatok megosztása. Kollégák, ne ilyen tág, tá, témákat tanulmányozzunk? Az enciklopédia britannica vagy a Larus foglalkozna ilyen, így egy kérdéssel. Ennek semmi értelme. Értelme. Önöknek azon témákat kéne elemeznie, amelyeket eddig nem tanulmányoztak kellő részletességgel, és amelyek számunkra a parlament számára, az európai képviselők számára fontosak. Kérem szépen, válaszoljanak a kérdések. Köszönöm szépen. Megköszönöm az észrevételeket és a kérdéseket. Uh, it is uh, not very fortunate to be so. Egy ilyen nagy teremben nem kellemes, hogyha az ember ilyen kemény kritika éri. Talán két oldalú megbeszélésre lenne szükség, azt a bizottság tagjaival, azzal kapcsolatban, hogy mit szeretnének viszont látni a projektben, milyen tartalomra kíváncsiak. Az általunk vizsgált témákról eddig úgy véltük, hogy ezt kérik tőlünk számon. Most viszont úgy látszik, hogy át kéne helyezni a hangsúlyt bizonyos kérdésekre, hát ezt meg kell vizsgálni. Ugyanakkor nehéz úgy projektet elkezdeni, hogy nem világos a kontextus. Lehet, hogy felesleges tűnik a vízgazdálkodás vagy a kap általánosságait, általános elveit fölvázolni, de kommunikációs szempontból elég nehézkes in medias kezdeni egy elemzést, nem lehet rögtön a különböző intézkedésekről beszélni, kontextus is kell, nem lehet egyik intézkedésről a másikra ugrálni véletlenszerűen. Nem meg fogjuk vizsgálni, hogy hogyan lehet azt elérni, hogy kielégítsük az önök igényeit. Elnök, köszönöm szépen, kedves kollégák, köszönöm, hogy eljöttek. Azt hiszem, hogy megfelelő időpontban, fázisban került sor erre a mai találkozóra, hiszen csak most kezdték el a tanulmányt. Így a készítőknek alkalma van arra, hogy figyelembe vegyék a mai észrevételeket. Az önök, az ön prezentációja alapján meggyőződésem, hogy képesek lesznek az önökre bízott feladatot ellátni, és azon kérdésekre fognak koncentrálni, amelyek kikristályosodtak a mai vita alapján. Megköszönöm, hogy eljöttek, megköszönöm a részvételüket, néhány perc múlva folytatjuk a munkát. Malcolm Harbour fogja elnökölni a mai ülést a továbbiakban.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 you can see... A videó filmet fogunk megnézni, videó üzenetet. Szeretném köszönti Önöket a délutáni utolsó ülésszakon a természeti erőforrásokkal való fenntartató gazdálkodás ülésen. Örömmel jelentem be, hogy Anthony Allen, Sir Anthony Allen King, a londoni King's College professzora is itt van velünk. Ő 2008-ban a Stockholmi vízdíjat nyerte el. Azután itt van velünk Peter Wildrow, aki a Müncheni Műszaki Egyetem professzora, igazgatója, és 2003-ban nyerte el a Stockholmi vízdíjat, ez már látszik, hogy egyfajta tendencia, sok szakértőt gyűjtöttünk össze. Hol is van a kollega? Igen, itt van tehát Matis Wackenagel, aki a Global Footprint Network igazgatója és alapítója, és őt hallgatjuk meg később. A Global Footprint Network az egész dologban, az egész világon együtt működik, civil szervezetekkel, kormányzatokkal, városokkal, települési önkormányzatokkal a, az ökológiai lábnyomot vizsgálják. Nagyon örülök, hogy itt van. Egy nagyon érdekes kísérlettel kezdjük. Itt most a technológiai határait próbáljuk tesztelni. Két évvel ezelőtt Jeffrey sachs volt ilyen internetes összekötetésünk, hogy ő az Egyesült Államokban volt, most pedig Harry Cruto professzorral, aki az Egyesült Királyságban, Sussexben dolgozott, amikor 1996-ban Nobel-díjat kapott, kémiai Nobel-díjat kapott, Gondolom, hogy néhányan talán azt is tudják, hogy miért, milyen kutatásokért kapott kémiai Nobel-díjat. Most egy másik nagyon érdekes projekten dolgozik, és erről egy előre felvett videón fog beszámolni nekünk. Korábban már ezt beszéltünk, hogy egy Skype kapcsolatot is létre tudunk hozni. Ő most ugye Floridában van, és akkor még kérdéseket is fel lehet majd tenni neki Skype-on keresztül. Hogyha a videó alatt úgy érzik, hogy valamilyen kérdést szeretnének majd föltenni, akkor ezt jutassák el hozzánk és talán még az élő videó alatt is fel tudjuk tenni ezeket a kérdéseket. Ha ez nem sikerül, akkor majd utána nem akarjuk elfecsérelni a Skype időt, ami rendelkezésünkre áll, akkor kérem, hogy indítsák el a videót.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 Elnézést azoktól, akik fordítást szerettek volna hallgatni, sajnos nem működik a technika, a tolmácskabinokban eh, nem kapják a tolmácsok olyan minőségben a hangot, hogy ezt eh, fordítani tudnák. Well, that was a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 I should be well out of here when the shit hits the fan. Round of applause. Well, with any luck, um... Hogyha a Skype is úgy akarja, akkor Harry Kruto most itt van velünk a Skype-on, és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 thank you very much indeed for joining us. And um, so we'll give you a round of applause, which you can probably hear. Thank you. um, I hope you enjoyed that. Uh, Remélem, hogy élvezték. Szeretném megköszönni a többi panel résztvevőnek, hogy segítettek nekem, és hogyha Hát persze lehet, hogy más is szeretett volna kérdést fölteni Herének, de gondolom, hogy a panel tagjai feltették azokat a kérdéseket, amit talán más is feltett volna és hát ha itt van velünk egy Nobel-díjas, akivel tudunk beszélni, akkor ez nagyon nagy dolog volt. Az Európai Parlament beli weblapomra majd azért fel fogom tenni ezt eh, a mai délutáni vitát. All right. Um, I'm pleased to say before we, we move on to... A, mielőtt tovább megyünk, a svájci parlament néhány tagja is itt van velünk, Bancing asszony és Rickley úr, vagy nem tudom, hogy hölgy vagy úr a Rickley kollega. Nagyon örülök annak, hogy itt tudtak lenni velünk. Köszöntöm Önöket, igen, ott hátul ülnek. Elég messze vannak tőlem, de remélem a következő vitákban majd Önök is részt vennek. Jó, akkor most menjünk tovább. A vendégeink itt ülnek, majdnem azt mondtam a stúdióban, ugyanis három kiváló tudós van itt még velünk, akik most előadást fognak tartani. Először felkérem eh, John Anthony Allen eh, professzort, aki a Londoni King's College eh, professzora, és arról fog beszélni, hogy milyen nagy kihívás rejlik a fenntartató vízgazdálkodásban. Azt hiszem, nagy, nagyon érdekes dolgokat fog nekünk elmondani, már a cím is nagyon izgalmas. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy az előző ülésben olyan túl kritikus volt az utolsó hozzászólásom. Én nagyon konstruktív akartam lenni, amikor azt mondtam, amit mondtam. Hát csalódott voltam amiatt, hogy annyira nem Eh, alacsony szinten értik eh, csak eh, a fenntartató gazdálkodást. A, persze a politikusok találták ki azt, hogy hogyan kezeljük a bizonytalanságokat, és hogyha tehát szükségünk van olyan politikusokra, akik a bizonytalanságokat tudják kezelni. De a, tudá, a tudomány azért a tudás alapjait határozza meg. Nem fog szlájdokat bemutatni, mert akkor közben a képet nézik, és nem tudok egyszerre képet nézni, meg olvasni is. Újra ezekkel a témákkal fogok foglalkozni, és remélem, hogy talán fontos felismeréseket segítem önöket, amelyekkel korábban nem rendelkeztek. A PowerPoint prezentációmat azzal kezdeném, hogy megemlítem Peter Jackot, aki az Egyesült Államokban készített fontos tanulmányokat 50 évvel ezelőtt, és ő tőle származik az az aforizma, hogy inkább jó egy jó dolgot rosszul csinálni, mint egy eh, rossz dolgot akár jól is. Itt nagyon jó példa volt ez a műanyag palackok, eh, ami tényleg a rossz dolog, amit kiválóan csinálunk, de hát ez egy gonosz, rossz megoldás, ami sokkal nagyobb problémákat okoz, mint amivel bármivel korábban rendelkeztünk eh, vagy itt van az autó, ami hm, tényleg most egy eh, hm, fantasztikus jó formában működik, de nagyon rosszat tesz a környezetnek amikor azt gondoljuk valamiről, hogy megoldás lehet, akkor gyakran kiderül, hogy probléma. A víz esetében az öntözés, nos, hogy is áll a helyzet? Bármit is öntözünk, mindig, mindig elfogy a víz. Mert normál esetben egy vízhiányos területen öntözünk, tehát nagy mennyiségű vizet viszünk oda, és a víz nem áll csak úgy rendelkezésre. És amikor odavittük a vizet, akkor egy ördögi kör alakul ki, amikor korábban is kritikus megjegyzést tettem, akkor is erre gondoltam. Tehát egy olyan helyzetet hozunk létre, amit tulajdonképpen könnyen megoldhatunk, hogyha a politikusokat, illetve a gazdákat, akik jó szándékkal használtak föl ennyi vizet, de ennyi rosszat tettek ezzel a környezetnek. Tehát a politikusok megértik, hogy az, az embereknek élelemre van szüksége, és a, gazda, a gazdák azok nagy érdekérvényesítő képességgel rendelkeznek, de ez így politikailag nem elfogadható megoldás. A víz érdekes téma, de az én témám igazából, hogy hogyan kezeljük a tudatlanságot. És nyilvánvaló, hogy ez nagyon nagy kihívást jelent a tudatlanság kezelése. Van valakinek elképzelése arról, hogy mit lehetne tenni? Hát ebben az esetben a tudatlanság magával, a vízzel kapcsolatos. A vizet elsősorban arra használjuk fel, hogy élelmiszer termeljünk. Azt hiszem, hogy hét téma közül csak az egyik foglalkozik a vízzel, ennek az ipari vagy egyéb célú felhasználása. Tehát normál esetben piaci körülmények között az emberek pénzt fizetnek a vízért. És ez tulajdonképpen biztonságos víz, abból a szempontból, hogy nem okoz környezeti kárt. A másik hat panelben az élelmiszer termesztés, a vízfelhasználás célja. Persze ha félelmiszert importálnunk kell, én ennek kapcsán a beágyazott vizek koncepcióját alakítottam ki, de Eh, hát ez 20 évvel ezelőtt volt. Már akkor is eh, prognosztizáltam, hogy a virtuális eh, víz 20 év múlva már pénzé alakulhat, nem tudom, hogy hányan hallottak erről a koncepcióról, de hogyha vízek kapcsolatos konferenciákra elmennek, ahol a vízről folyik a vita, ez mindig, mindig felbukkan ez a téma. Ez egy fantasztikus elképzelés, mert ez elmagyarázza, hogy miért, mi a helyzet a víz biztonsággal. A 220 ország közül 160-ban nagyon súlyos a víz hiány, ilyen vagy olyan formában, mert eh, és az élelmiszert importálják, eh, és néhány országban a víz eh, nem számít. Szingapurban például importálják uh, ugyan a uh, vizet uh, és az élelmiszer, de ez nem okoz gondot számukra. Tehát, mert megoldották a problémát úgy, hogy az emberi erőforrásba investáltak. Szingapurnak egy olyan vezetője van, aki megpróbált, elindított egy programot, amivel azt tudta biztosítani, hogy a szingapúriak nagyon magasan képzettek, és vállalkozó szelleműek. Tehát az oktatás önmagában azért nem vezet sehova. A, nézzük a többi hat dobozt, vagy a többi hat ülést itt fönn a dobogon. Nos, hogyha az ember közgazdász, akkor elgondolkozik a, ezeknek a dobozoknak az értékét illetve nézzük a zöld vizet. A zöld vízről nem nagyon szoktunk beszélni, de ebben rejlik a mi vízbiztonságunk. Ez a helyi víz, hiszen ez jelenti a, a helyi csapadékot, stb. stb. Lehet, hogy ez nem olyan fontos, mint a kék víz, de azért gondolkozzunk el ezen is. 200 évvel ezelőtt amikor kezdünk azon el, elgondolkozni, hogy eh, nincs elég vízünk, akkor volt X mennyiségű ö, vízünk, aztán száz évvel később ke, kétszer annyi, 1950-re háromszor annyi, és amikor utána elhatároztuk azt, hogy a gazdák, mezőgazdákat segítjük majd, tudományos eredményekkel, stb. stb most hektáronként 10 tonna vizet kaptak. Tehát egy tonnával kezdtünk, és most már 10 tonnára jutottunk. Mióta egyáltalán ezt, ezeket a kérdéseket jegyezzük, tehát a mennyiségeket, azóta hektáronként egy tonnából, egy tonnától eljutottunk hektáronként 10 tonnáig. A nemzetközi forgalomban levő élelmiszer 80%-a zöld víz alapú. Ugye a tudatlanságról beszélünk, beszélünk, hogyha az ember úgy beszél a vízről, hogy nem értjük a mezőgazdaságot és a piacot, akkor az elég nehéz ügy, hogyha ni, hogy nem lehet úgy beszélni a vízről, hogy a teremben ne lennének gazdák. Ők foglalkoznak a vízzel szép dolog a tudatás, a, tuda, a tudósokat meghívni, meg tudományos alapokra helyezni a dolgokat, de hát mégiscsak a gazdák, ezek a magánszektorban üzemelő személyek, ők gazdálkodnak a vízzel. A piaci erők, hát erről se sokat tudunk, de a piaci erők is nagyon fontosak. És egyáltalán nem könnyű a gazdák élete, sokszor tudjuk, hogyha kétségbejtő helyzetük akár öngyilkosságot is elkövetkezhetnek. Tehát az ő létük kulcsfontosság, vagy jelenlétük kulcsfontosságú a vízgazdálkodás szempontjából. Nézzük a tudatlanság egyéb elemeit. Sokan nem tudják, hogy az élelmiszer lánc, ahol ugye a víz 90%-a van, és amit a gazdák kezelnek, ott van az Unilevel, a Pepsi, meg a Nestlé, persze ők is foglalkoznak vízgazdálkodással, de ezt mégiscsak csepp a tengerben. Igazából a mezőgazdák, a gazdák kezelik a vizet. Értsük meg a mezőgazdákat, és alapvetően a magán szektorban van az élelmiszer ellátó lánc lényege, hogyha velük a magánszektorral nem folytatunk párbeszédet, akkor távol vagyunk a megoldástól. Lehet, hogy az élelmiszer ellátó láncnak magasrangú személyeivel tudunk érintkezni, és akár ezen vezetőkkel a, a közös értékekről beszélhetünk, lehet, hogy kiváló beszédeket tudnak tartani ezek az emberek a víz fontosságára, mondjuk a Unilever vezetőjéről, Nos, a, hogyha, nem, a, hogyha ebbe a, a párbeszédben nem vonjuk bele a magánszektor, akkor értelmetlen bármilyen beavatkozást. Tehát itt tudnunk kell, hogy a piac hogy működik, és beszélnünk kell tudni a magánszereplőkkel is. Még egy dolgot el szeretnék mondani. A magas rangú vezetőkkel beszélve az ABCD cégekben, nos, ezek olyan cégek, amelyek, a, amelyek élelmiszer gazdálkodással, élelmiszer kereskedelemmel foglalkoznak, már 150 éve ők a vezető kereskedők a élelmiszer, az élelmiszeriparban, és az élelmiszer mennyiségének 80%-át százalék az ő készükön megy keresztül. Tehát amikor családi vállalkozásonként indulnak, volt, amelyik ebből kinőtte magát, és akkor általában ők ugye NGO-kkal is kokettálnak. Egyébként nagyon örülök én annak, hogyha, hogyha aktivistákkal lehet beszélni. És Harry Grotónak is nagy tiszteletem. De mire jöttem is rá két munkavacsorából, Karl Hausmannal folytattam ilyen munkavacsorát, ez egy ABCD cég egyikének vezetőjével. A vállalatok szociális felelősségéről volt szó, Brazíliáról, ugye Brazíliában arra törekednek, hogy legyen egy nemzeti környezetvédő programuk, és a gazdákat arra kérték, hogy a földek 40%-át ugaron hagyják, erre nem voltak hajlandók és itt kellett volna egy kapcsolatot megteremteni a ö, magán és, a, és az állami szektor között. Vajon mit lehet itt tenni? Azt mondta erre a vacsora vendégem, hogy be kell tartani a szabályokat. De milyen szabályokról beszélt? Hát a könyvelési szabályokról. Az élelmiszer ellátó lánc ki, ugye nagyon büszke magára, hogy alacsonyak az árak, stb. stb. Ez nem egy igazi piac. Nincs is benne, nem számolnak a eh, vízinputtal. Profitra persze van szó, stb. stb. de a pénznek semmilyen érték, vagy a víznek semmilyen értéket nem tulajdonítanak. Elképesztő, hogy mennyire hatékony egy ilyen egy ilyen könyvelési szervezet. Például a New Yorki szövetségi könyvelő szervezet ennek a világnak a vatigánya. Sokkal fontosabb, sokkal hatékonyabbnak kell lennie ennek a szervezetnek. Jó lenne, hogyha négy könyvelési, elszámolási tervezet hogyha ők is ugyanilyen ők is ugyan hatalmas szervezetek, és ugyanolyan tudatlanok alapvető dolgokkal kapcsolatban. Nos, ez a fajta kereskedő, könyvelő közösség teljesen fél, teljesen elvezeti más vonalra a vitát. Ugye több száz évvel ezelőtt rabszolgaság volt, de elégedetlenek voltak a rabszolgák, fölkeltek, és ezzel megváltozott a társadalom jellege, egyfajta morális iránytű változott meg. Lehet, hogy 50 vagy 70 év múlva ugyanilyen változás következik be a környezetvédelemmel is, és ugyanilyen felkelést talál, találkozunk majd. Ezt lehet matrix is nyilván ábrázolni, de a kér, az alapkérdés az az, hogy mennyire értékeljük a környezetet, a környezeti erőforrásokat. Most arról beszéltem, hogy milyen, a világ, milyen volt a világ régi szervezete, ahol a nagyhatalommal bíró emberek nem figyelnek ilyen kérdésekre, és ezzel a tudatlanságukkal kárt tesznek. Köszönöm szépen! Well, thank you very much um, indeed, Anthony. And, um... Köszönöm szépen, kedves Anthony. Azt hiszem, hogy eh, nagyon jó volt az ábrázolás technikád ezzel a hét uh, emelvényen helyet foglaló személye. Ezt nem fogom elfoglal, elfelejteni. Kérdésem az, hogy van-e itt olyan képviselő, aki szeretne kérdést föltenni. az asszony. Köszönöm. Elnézést kérek, nem tudok itt maradni a vita túlsó részén, de, de eh, szeretnék köszönetet mondani Ellen úrnak azért, amit a gazdák tiszteletben tartásáról elmondott, ezt mindennek mindenképpen nagyobb visszhangot kell adni ennek az elképzelésnek. Úgy tűnik, hogy nem annyira eh, tart, nem tartjuk tiszteletben azon személyeket, akik a mi élelmiszerénket állítják elő, hisz nem kapták meg a megfelelő nekik megillető helyet a eh, döntéshozatalban. Auditok, könyvelési mentalitás kontrollálja a világunkat, hát így nem tudunk pozitív eredményeket elérni. Én sokat szoktam beszélni a farmerekkel, gazdákkal, ők értik a környezetvédelmi megfontolásokat, de a piac nyomással van rájuk. Fontos tehát a piaci szabályokról beszélni, illetve az értékekről. Hát nem tudom, mi lesz 50 vagy 70 év múlva. Remélem, hogy lehet, hogy nem is lesz 50 vagy 70 évünk ahhoz, hogy észhez térjünk, és valóban értékeljük a környezetet. Sokkal inkább el kéne gondolkozni most az, é- az étel értékéről, és beszélt ugye a virtuális vízről, talán virtuális élelmiszerről is beszélni kéne. Beszéltünk arról, hogy bizonyos területeket ki kell vonni az európai élelmiszer termelés alól, és környezeti célokra kell ezt szánni. Hát, nos, nem biztos, hogy világosan beszélek, talán körbe, körkörös az érvelésem, de az lenne az érvelésem lényege, hogy örülök annak, hogy a farmerekre ennyire fölhívta a figyelmet, és elnézést kérek, hogy nem tudok itt maradni egyetlen dolog. Egyetlen európai ország van, amely nettó élelmiszer exporter Euró- Európában, ez pedig Franciaország. Elnök, kérdések? Kérem mutatkozzon be. Dirik Nillen vagyok, a Vitótól, ez egy flamand kutatási intézet, kutatóintézet. Megint eszembe jutott Chili példája vízgazdálkodásban. Ott a vízpri, vízpiacot teljesen privatizálták, ott vízjogról beszélhetünk. A mezőgazdaság számára már nem elérhető a víz, és ugye az élelmiszer árakra ennek kihatása van. Ugyanakkor a bányászatban eh, még mindig, a bányászatban még mindig hozzáférnek a vízhez. Ez nyilvánvaló, mert a rész sokkal jobban fizet, mint egy alma. Tehát piaci alapú vízgazdaságról van szó. Kérdésem, hogy ez jót tesz-e a mezőgazdaság szempontjából? Ettől megkapja-e a mezőgazdasággal nekiáró szerepet? Válasz? Hát nem vagyok csilei szakár, szakértő. Amikor, amikor a 70-es években Szó volt erről Chicago környékén, hogy hogy vízjogokat kell bevezetni, de akkor arról, akkor az a probléma állt elő, hogy túlságosan sok vízjogot osztottak ki. A víz árazása, megkülönböztetni a háztartási felhasználást, az ipari felhasználást, hát ez nem lehetetlen. Most a mezőgazdasági ár megszabásánál rengeteg érdeket kell figyelembe venni, az élelmiszerlánc, a mezőgazdák érdekeit, stb. stb. Ugye politikusként először föl kell mérni, hogy mi a politikai helyzet, hogyha valahol túlságosan nagy, nagy nyomás nem lehet áttörést elérni, akkor visszakozni kell. Hát meg kell nézni a lehetséges lépéseket. Ugye Izrael átalakította a vízgazdálkodását, ott nem, ott nem hét helynyi víz elérhető számukra, hanem csak kettő. Ez szép dolog. De munkánk is azt mutatja, hogy a politikusok a politikusok úgy csökkenthetik a víz kinyerés, kinyert víz mennyiségét, hogyha megfelelő bizalmat élveznek. Izraelben például a bizalom és segített abban, hogy fölállítsanak egy nagyon nagy kapacitású sótlanító üzemet. Tehát a politikai megvalósíthatóságot is mindig meg kell vizsgálni, figyelembe kell venni. Any other questions? Yeah. Vannak-e még kérdések? Még egy utolsót meghallgatunk. Jeff Chodernek hívnak. Korábban a négy nagy cég, az, amit nem említett, az Ernst Young-nél voltam partner és valaki volt kollégáimat próbálom egy kicsit megvédeni, amikor itt most a számviteli szabványokról, eljárásokról beszéltünk. A Nemzetközi Integrált Beszámolási Tanácsnál azt vizsgálják jelenleg, hogy hogyan lehet a nem pénzügyi szempontokat tulajdonképpen materializálni, és egyetlen egy nagy jelentésben, ami nem pénzügyi, nem pénzügyi jelentés lesz szintetizálni. A következő években nemzetközi pénzügyi beszámolói standardokat, standardeket akarnak létrehozni. Volt kollégáim, eh, persze nem tudták megélni, hogy erre a közeljövőben sor fog kerülni, de vegyük észre, hogy nem csak a víz fontos, hanem más dolgokra is szükség van jelentéseket készíteni. Jó, én nagy tisztelettel adózom a magánszektor előtt, és persze nem tudtam megemlíteni minden fontos szereplőjét, de a dolgok változnak, és önöket motiválni kell, bátorítani kell az itt, ülőt, itt ülőket, arra itt a politika palotájában ülőknek is tudni kell, hogy önök dolgoznak, és egy civilizált módon elkötelezetten hozzájárulnak önök is a dolgok jobbításához. Remélem, hogy majd később még a panel többi részvevője is hozzá tud szólni, de most átadom a szót Peter Wilderernek, aki az Institute for Advanced Studies and Sustainability igazgatója a Müncheni Műszaki Egyetemen, és 2003-as Stockholmi vízdíj jutalmazottja. Tudom, hogy ő tulajdonképpen képzettségét tekintve mérnök, és a vízzel kapcsolatos technológiai kérdésekről fog beszélni. Köszönöm. Ahogyan mondtam, mérnök vagyok, tulajdonképpen képzettségem mély és magas építőmérnök, tehát gyakorlati megoldásokat dolgozunk ki olyan problémákra, amelyeket már azt megelőzően azonosítunk be. Hogyha rá megtér, megkaptam a képeket. Igen. Az előadásomban először megpróbálok problémákat meghatározni, úgy, ahogyan én látom ezeket, egy kicsit más ez, mint amit olyan az előttem szólók ehhez hozzáálltak. Néhány példát is felhozok majd gyakorlati megoldásokra. A kérdés az tehát, hogyan tudjuk a városi és városon kívüli vízellátást és szennyvíz elvezetés kezelését fenntartható módon megoldani. Az egész Földön. A fő üzenetem az, hogy a víz hiányos az a területeken, ahol kevés a víz, ott a szennyvizet nem úgy kell tekintenünk, hogy ez egy büdös borzalom, hanem az egy erőforrás. Tápanyagokat tartalmaz, és hőt. Tehát ami a városok eh, élelmiszerellátását illeti, minket mérnököket nem aggaszt annyira, hogy a városok népessége egyre ennyire növekedik, Sokkal riasztóbb számunkra az, hogyha a népsűrűség növekedése az óceánok partvidékén ennyire riasztó méreteket ölt, és ennek az a következménye, hogy minél több ember ül egy területen, ugye ott annál nagyobb lesz a népsűrűség, és megnő a víz iránti igény, de nem csak a víz, hanem az élelmiszer, energia, a föld és sok más iránti kereslet is megnő. És hogyha nő a népesség egy területen, ez egyenesen arányos azzal, hogy sok minden iránt megnő a kereslet. A kereslet és a szennyezés is tehát nő, megnő, meg, megnövekedik ezeken a területeken és mindezt felerősíti az úgynevezett nyugatias életstílus globalizációja. Az elmúlt évtizedekben a fejlett, iparilag fejlett országok életmódját, életstílusát most a világ többi része is átvette. És emögött az húzódik meg, ennek az az eredménye, ez annak az eredménye, hogy a tudomány, a technológia odáig fejlődött, hogy eh, a, ezeken a sűrű lakott területeken eh, most már nagyon komplex eh, módon alakulnak ki a problémák, és egyre csökkebb a helyben rendelkezésre álló előforrás, mivel a szennyeződés nő, és az abszakciós szín és a víz kivonás túlzott lett, mint ahogy Magyarországra, erre láttunk példát a közelmúltban, Indiában is a talajvizet, a talajvíz amiatt csökkent drámai mértékben, mert túlzott volt a víz kivonás. És emiatt nehéz lesz kielégíteni az emberek, a gazdák, a vállalatok, az ipar alapvető igényét. Az emberek e, igényeit nem tudjuk kielégíteni, akkor az emberek elégedetlenek lesznek, a destabilizálódik a társadalom és a gazdaság, ezt már látjuk a világ sok részén, a jólét, a gazdagság e, elmarad majd a várakozásoktól, és ahogyan több régióban láttuk, például Észak-Afrikában, az emberek elkezdik elhagyni a hazájukat, elvándorolnak városokba, vagy hát a földközi tengeren keresztül Európába, abban a reményben, hogy a mi országainkban jobb élet vár rájuk. Tehát az emberek ugye először elindulnak a városokba, a városok lakossága robban egyszerűen elkezd növekedni aránytalanul, ez megnöveli a keresletet, növeli a szennyezést, szennyezettséget, és így alakul ki ez az ördögi kör, amit itt az a képen látnak. És miután nem tudjuk kielégíteni az igényeket helyi erőforrásokból, egyre inkább messzi távoli régiókban próbáljuk a, beszerezni a nyersanyagokat. Például a Stuttgart környékére, a Bódenitó környékéről Konstanzból hozzák a vizet, e, vagy hozhatnak példát arra, hogy 2300 km távolságból hoznak vizet, e, és e, ilyen megaprojektek óhatatlanul tönkreteszik majd az ökoszisztémákat és erre oda kell figyelnünk. A világon mindenütt a népesség növekedés miatt egyre több földet használunk fel az ökoszisztémák kárára. És azt is megtanultuk, azt is tudjuk már, hogy az ökoszisztémák nagyon fontosak eh, abból a szempontból, hogy az élet megmaradjon a Földön a Földön az élet az ökoszisztémák megfelelő működésétől függ, és ezt nagyon komolyan kell vennünk. Tehát nyilvánvaló szembesülünk egy dilemmával, és itt négy labdát használtam fel, illusztrálandó azt, hogy itt nem egy vagy két lineáris problémáról beszélünk, hanem egy komplex eh, problémáról. A globális felmelegedés problémáját meg kell londonunk, tehát ez az éghajlatváltozás kérdése. Erre van szükség ahhoz, hogy megoldjuk az ökoszisztémák működési zavaraival kapcsolatos problémát. Azután eh, olyan földre van szükség, ahol az ökoszisztéma működhet. És ezzel szemben ott van, hogy az emberek is egyre több földet akarnak felhasználni. Víz és az energia kereslet nem csak a gazdák részéről jelentkezik, vagy a vállalatok részéről, hanem az ökoszisztémák részéről is ezért stabil állapotban kell tartanunk a társadalmakat, mert hogyha hiányosságok vannak, ha nincs elég élelem, víz, vagy pénz, vagy munkahelyek, akkor ezek destabilizálnak, destabilizáló tényezővé válik. Tehát ez a négy nagy globális probléma, amivel szembesülünk a világon, és nagyon fontos, hogy ezeket a problémákat egyszerre kell megoldanunk. nem segít, nem elég az, hogyha csak a globális felmelegedés problémáját oldjuk meg, vagy ha csak a jelenlegi pénzügyi válságot oldjuk meg. A, attól még szétesik minden, mind a négy mega problémát, mind a négy hatalmas problémát egyidejűleg kell megoldani, azaz összehangolt fellépésre van szükség. Másképpen a, tehát a vezető szerepet valamilyen szupranacionális szervezetnek kell felvenni, ez lehetne az ENSZ biztonsági tanácsa, vagy az Európai Bizottság, mert igen, itt biztonsági problémáról is szó van. Persze nagyon ideális, idealizált lenne egy ilyen megoldást javasolni. De mindenképpen a víznek kulcsfontosságú szerepe van mindenben. És hogyha most az egész komplex problémát a víz szempontjából akarjuk kezelni, akkor eh, talán esélyünk van a megoldásra. A víz szerepe kulcsfontosságú, a víz infrastruktúra és a nyersanyaggazdálkodás szempontjából is. Tehát a víz szerintem egy tökéletes eszköz, hogy nagy méretben is a vízgazdálkodást eh, sikeresen végezzük. Ez itt Európában sikerült, de ami hiányzik az Európában és Európán kívül is, az, hogy létrehozzunk megfelelő infrastruktúrákat a vízgazdálkodáshoz. A települési infrastruktúrák, ezt próbáltam itt felvázolni ezen az ábrán. Ugye az infrastruktúrát tulajdonképpen a római rómaiaktól örököltük. A római mérnökök 2000 éve alkották meg ezeket a megoldásokat. Ugye a vizet a városokba szállítják, különböző csöveken, és azután a szennyvízet elvezetik megint csak a városokba valahova máshova, valahova. Hogyha ezt tüzetesebben megnézzük ezt a koncepciót, akkor ezt tulajdonképpen elveszük, aztán eldobjuk a nyersanyagot, a, vagy az erőforrást. Ez nyilván nem fenntartható. Az utolsó 150 évben azért csináltunk valamit, megpróbáltuk kicsit javítani ezt a rendszert, úgyhogy most már a vízcsövek amiket szivattyúkkal váltjuk fel, tehát vannak vízművek, de azért még mindig el pazaroljuk a vizet. Jó, ez addig rendben van, amíg elég víz van. Például az én városom a Münchenben nem probléma a víz, rengeteg víz van. De ez a, nem ez a helyzet a világ minden részén. Különösen a gyorsan növekvő területeken, például említetném Londont, az egyik olyan terület, ahol a víz hiány egyre súlyosabbá válik. A kérdés tehát az, hogy mi lehetne a megoldás, és most itt a mérnök szól önökhöz. Az én válaszom az, hogy használjuk fel újra a városokban felhasznált vizet. Azaz a szennyvizet tekintsük vízforrásnak, vagy akár tápanyag és fűtési szempontból is megoldásnak. Mert benne van a potenciál, hogy helyettesítse az ivóvizet, a szennyvíz. Tehát a víz újrahasználása a koncepció, ezzel megpróbáljuk minimálisra szorítani a városokba irányuló vízimportot, ezzel minimálisra csökken a víztisztítók működtetésének a költsége, és hát tudjuk, hogy a beruházási költségek 70%-a az egész csatorna rendszer tervezése, létrehozása, viszonylag gyorsan ettől megszabadulnánk, hogyha decentralizálnánk e, e, az, az új e, lakóparkokban, vagy nagy hotelkomplexumokat már teljesen máshogy lehetne kialakítani, úgy, ami lehetővé teszi a víz újrahasználás, újrafelhasználását. Például Szingapurban láttunk erre példát, ahol a az öntözést az ilyen féldig megművelés alatt álló földeken szennyvízzel oldják meg. Azután parkok, kertek öntözését, a víz, víz a WC-k működtetését is szennyvízzel meg lehet oldani, vagy akár még Szengapurban ivóvíznek is felhasználják a megtisztított szennyvizet. Egy nagyon érdekes megoldás, hogyha a városokban, a házok tetején olyan növényeket termesztenek, amelyek nagy a víztartalma. Egyesült Államokban, Kanadában és Szingapurban dolgozó tudósok dolgozták ezt ki. Itt például Szingapurt látjuk. Perforált lemezeken termesztik ezeket a növényeket, spenótot, egyébként nagy levelű növényeket, amelynek a gyökerét öntözik szennyvízzel, és hogy ez nem kerülhet kapcsolatba azokkal a levelekkel, amelyeket azután megeszünk. Tehát a levelek elszennyezésének a veszélye elhanyagolható, vagy nincs ilyen veszély, és ezeket a leveleket el lehet fogyasztani, és miután mindez a, a házakban, a városokban zajlik, se szállítási, se hűtési költség nincsen. Második megoldás, egy szennyvíz tisztítót kialakítani egy kis mm, lakóterületen, akár egy kis központ, udvar alatt, és így a szennyvíz tisztító és a házak közötti távolság viszonylag rövid lesz a szennyvíz tisztítótól, tehát a megtisztított vizet felhasználókig tartó távolság is nagyon rövid, és így viszonylag alacsony lesz az installálási költség, miután nagyon kevés csövet kell lefektetni. A város tervezők, építészek ezt a koncepciót felhasználhatnák, amikor még tervezik, meg tervezésűzik az új lakóterületeket. Azután eh, a zuhanyozóban felhasznált víz. Néhány évvel ezelőtt az MM céggel ki eh, dolgoztunk egy eh, speciális zuhanyt az Airbus 380-asra. Itt maximum 15 litert lehet felhasználni zuhanyozáskor, és persze higiéni szempontból teljesen tiszta ez a víz, amit ugye a vécékből származó vízből állítunk elő, és egy forgó ultraszűrővel tisztítjuk meg a szennyvizet, és nagyon tiszta azután az a víz, amit ezután kinyerünk. Ezt a technológiát Eh, egyébként fel lehet használni mosodákban is, ahol, vagy akár hotelekben is, ahol rengeteg a mosnivaló. Itt látunk egy épületet, jelenleg épül Londonban, az olimpiára, tehát az olimpia területén lesz majd. Itt megtestesíted az épület különböző koncepciókat, amelynek a lényege, hogy decentralizáljuk az energia előállítást, vagy újra használjuk fel a, az energiát, illetve a vizet, tehát a szennyvíz kezelést és újra felhasználást decentralizáljuk, és mindezt demonstrálják, bemutatják majd ott igazi eszközökkel, megtekintetik ezt a kiállítást, majd várostervezők, kormányzati tisztviselők, és a lakosság is. Tehát a decentralizáció a, az egyik megoldás. De hogyha ilyen decentralizáción alapuló koncepciókkal dolgozunk, hát az emberek rendszerint elég szkeptikusan reagálnak az ilyen ötletekre. Itt a kérdés az, hogy hogyan tudjuk kontrollálni azt, hogy sok-sok kis ilyen szétszórtan, decentralizáltan működő szennyvíz tisztító működik. Centralizálni kell az ellenőrzést, nyilvánvaló. Hát az, hogy decentralizáljuk a magát az újrahasznosítást, az rendben van, de centralizálni kell az ellenőrzést. A távirányítás egyébként is csak így működik. Ahhoz, hogy az ilyen rendszerek jól működjenek, létre kell hozni szenzorokat, vagy be kell építeni szenzorokat, amelyek minden egyes egység, tehát az decentralizált rendszerben működő egyes egységek működését érzékeli, figyeli, és az információt akár dróton, akár drót nélküli módon eljuttatja egy központi monitoring egységbe, ahol az adatok bekerülnek a számítógépbe, és a számítógép ezek az adatokat olyan formátum alakítja át, amit, a jól, amit könnyen megértenek a működtetésben dolgozó emberek. És ha valamilyen probléma van, persze a akkor is közbe tud lépni ez a központi kontrollegység. Összefoglalva, négy nagy kihívás előtt áll a világ, és megtanultuk azt, hogy ezt a négy nagy globális kihívást csak egyszer egyidejűleg tudjuk megoldani. Intelligens módszerekkel újra kell, újra kell felhasználni a városokban a vizet, és na, ez nem az egyetlen, de ez egy nagyon fontos lépés, amely elvezet minket az általános megoldáshoz. Tehát a víz ellátási oldalon először is el kell fogadnunk azt, hogy a szennyvíz potenciálisan újra felhasználható víz. És hogyha ezt a paradigmát egyszer elfogadjuk, akkor figyelembe kell venni azt, hogy hogyan lehet újra felhasználni a szennyvizet a városokban. Szingapurban, vagy Windhoekban, vagy sok más helyen is ezt már csinálják, és mindenképpen a szennyvíz tisztítás decentralizációja e, ennek a koncepciónak a kulcs eleme. Hogyha tehát komolyan vesszük a városokban a szennyvíz újrafelhasználását, akkor feltétlenül szükség van arra, hogy ebben mindenki részt vegyen, minden szereplő a tervezésben és a végrehajtásban már a lehető legkorábbi szakaszban eh, vonjuk be a végfelhasználókat, és hát fontos, hogy a végfelhasználók elfogadják ezt az innovációt, máskülönben ez nem működik a tudás átadására is feltétlenül szükség van, és ideológiailag előítéletes, mentes eh, gondolkodásra van szükség. Uh, well, thank you very much, uh, Professor Wilder, for a, a very... Megköszönöm szépen, Wilder úr. Nagyon-nagyon érdekes dolgokat hallottunk, és miután én is mérnök volnék, én meg különösen élveztem. Olyan technológiákról beszélünk uh, most, amelyek uh, a 2020-as stratégiával olyan nagy fontosságot nyernek, és ez még fontosnak önnek is. Most érkezett el a kérdések ideje. Ki szeretne kérdést feltenni Wilderer úrnak? Vagy minden kristálytiszta volt? Paul Rubi következik. Köszönöm szépen ezt a prezentációt, ezt az előadást. A hétvégén Szaudarábiában jártam, és különböző nap, napelemes, napelem parkokban jártam. A kérdés csak az volt, hogy hogyan lehet ezt hatékonyan megoldani. Vajon e mögött van-e stratégiai gondolkodás, megoldás? Gondolkoztak-e már ezen? Válasz. Én magam is jártam Szaud-Arábiában, nem tegnap, de pár hónapja, és ezt a kérdést felvetettük a kormányra való tárgyalások során ugyanakkor ők nem érzékenyek. Van elég energiájuk, ők sótlanítják a tengervizet, és aztán ezt a, ezt a, ezt a vizet felhasználják, és kidobják. Tehát egyáltalán nem érzékenyek a problémára. Nem fenntartható módon használják tehát a vizet. Következő kérdés. A városi területekkel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Hogyan lehet azt megoldani, hogy a víz problémát, problémát megfelelően rendezzük? Ugye ott az energiafelhasználás is kérdéses, de hát minél sűrűbben lakott a terület, egy terület, annál hatékonyabb az energiafelhasználás. Hogy egy kis területen gyűjtünk össze bármilyen anyagot, akkor sokkal hatékonyabb eredményre juthatunk, mint egy gyéren lakott területe. Tehát a városi területeknek bizonyos előnyei is vannak, nem csak hátrányai. Egyéb kérdés? Kettő még, úgy látom. Köszönöm szépen. Kékvíz, zöldvíz. De az esővízről nem volt szó. Csatlakoznék az előttem szólóhoz. Az esővíz kinyerésére vagy felhasználására kitűnő környezet, a városi terület. Erről nem beszélt semmit. Igen, az esővíz felhasználását és új technológiákkal lehet megtenni. Az esővíz felhasználását tapasztaljuk a világ bármely részén. hogyha mielőtt még leesik az esővíz, akkor könnyen felhasználható. De az a gond, hogyha az esővizet akkor használjuk fel, amikor már leesett a csapadék, akkor tisztításra van szükség, ehhez kell technológia. Egy egész egyszerű technológiai módszert sikerült kidolgozni annak érdekében, hogy a tetőkről és a közutakról lefolyó mm, csapadékot meg tudjuk tisztítani. Következő kérdés. Köszönöm szépen. Wilderer úrral teljes mértékben egyetértek. Valóban egyszerre kell a problémákat megoldani. Ez rendkívül fontos. Ez azt jelenti, hogy hogy az, hogy az emberek integrált módon kell, hogy megközelítsék ezt a kérdést, tehát mindenképpen a jövő oktatásába kell befektetnünk. Kérdés az, hogy készen vagyunk-e arra, hogy integrált ö, oktatást ö, valósítsunk meg? Attól tartok, hogy már még nem. Válasz. Az előző prezentációból arra juthatunk, hogy a tanárok számára elérhetővé kell, kell tenni az információt. Ők aztán ezt megtanítják a gyermekeknek, a gyermekek pedig befolyásolják majd szüleiket. Ebből nagyon jó tapasztalaink vannak, például a e, szilárd hulladékok újrahasznásával kapcsolatban. Igen, az ismeret átadása egy dolog, az a tudás integrálása meg más dolog. Válasz, hát a tudás az tudás, az ismeret az ismeret, a tanároknak át kell adni a teljes információanyagot, ismeretanyagot. anyagot. Optimista vagyok. Elnök. Most Nagel doktor úr következik. Kérem, hogy számoljon be a munkájáról, az úgynevezett Global Foot Footprint Network munkájáról. A biokapacitás határa biokapacitás megszorításai és új alapelvek a gazdasági sikerben. Ez lenne az előadásának a címe, és hogyha jól tudom, akkor itt diákat, képeket is láthatunk majd. Köszönöm szépen itt a kis technikai segítséget. Remélem, hogy működni fog a dolog. Köszönöm szépen, Malcolm, ezeket a kedves szavakat. Üdvözlöm Önöket itt, és a hosszú nap után lehet, még mindig vannak mosolygós arc. Sokat gondolkoztam azon, hogy mit lehet tenni ezzel a címmel. Eszembe jutott az, az hogy az arab tavasz és a, a görög tragédia, de hát lehet, lehet, hogy ez nem annyira vicces. A lényeg az lenne, hogy az euró válsága a mostani európai válság mennyire köthető a forrásválsághoz. Két dolog különálló, különáll egymástól, vagy nem. Nemrég jöttem vissza Kolombo, Kolumbiából, ott a, a központi bank öt elnökéből hárommal, vagy igazgatójából hárommal találkoztunk, és ott egy nagyon furcsa dolgot hallottam. Nekünk, mint központi banknak az a feladatunk, hogy az inflációt fix áron tartsuk, fix szinten tartsuk. Ugyanakkor ugye piacgazdaságról van szó. Szóval, hát elég furcsa volt az, hogy furcsa volt az, hogy a központi bank egy igazgatója rátapintott arra, hogy, a, hogy az infláció függ a forrásoktól, tehát a víztől, a, a élelmiszerektől, stb. stb. stb. Beszéltünk az, e- a mérnökökről. Most a mérnökök azért olyan érdekes emberek és eh, erős emberek, mert a gépeink teljesítményét ők befolyásolják. Hogy a, gépeknől egy, a gépek egyszerű szerkezettek, mert eh, néhány elv működteti őket, a tudomány egy kicsit modernultabb ennél. Az elvek is szoktak változni a tudományban, erről szeretnék ma beszélni, hogyha jobb hogyha jobban értjük az új elveket, akkor sokkal jobban ki tudjuk használni lehetőségeinket, illetve el tudjuk kerülni a, kapacit- a, el tudjuk kerülni a problémákat. Most nem optimista vagy pessimista előadást szeretnék tartani, egyfajta híd elméletről van itt szó. Tehát, ha valaki hidat épít, akkor, és hiányzik még két elem, akkor senki nem teszi fel a kérdést, hogy ki optimista vagy pessimista, egyszerűen csak ezt a két elemet bele kell rakni a hídba. Ezt említettem, hogy a forrás megszorításnak, vagy a forrás hiánynak új korába, korszakába érünk. Beszéltünk a gazdákról, én nem vagyok gazda, de kiskoromban sok időt töltöttem egy farmon, és hát alapvetően a természet is farm. Én 62-ben hát születtem, most 61-ről van szó az ábrán, 61-ben Európában, Japánban eh, láthatjuk azt, hogy eh, tehát akkoriban eh, sok olyan, kevés olyan ország volt, amely netto importőr volt általában, meg, meg, tudták, teremt, meg tudták termelni az országok saját élelmiszer szükségletek. Jelenleg sokkal jobban megnőtt azon országoknak a száma, amelyek sokkal nagyobb mértékű, sokkal több forrás használnak fel, mint amelyet meg tudnak termelni. Tehát a, nem, nem fenntartható ez a ritmus a, a bolygó szempontjából. Hektárokban mérünk, globális hektárokban ezeknek a hektároknak értéke van, tehát egy nagyon termelékeny hektár többet ér, és amikor Kolumbiában ezt felvetettem, akkor ő azt mondta, hogy valóban a hektárok majd egyfajta valutát jelentenek a 21. Száz, 21. században, hiszen a hektárokhoz igaz érték kapcsolódik. Nos, ez a az ábra az új-zélandi az új-zélandi kormánytól érkezett, és arról szól, hogy ugye kevés területünk van, kevés területünk van, hogy itt egyfajta versenyhelyzet alakul ki, hogyha én nem tudom a házat a legelőre építeni, hiszen mindegyiket felhasználjuk, meg kell, megoldásokat kell tehát elenni. Ugye a biokapacitás az, hogy mennyi bioproduktív területünk van, illetve a ökológiai új lenyomat pedig azt jelenti, hogy mennyire van kereslet, mennyire van szükségünk. Nem tudom, hogy látják-e ezt. Itt egy rendkívül egyszerű egyenlet van. Hogyha az ember paradicsomot termeszt, tudjuk, hogy mekkora területem, akkor ki lehet számítani azt, hogy mekkora a hozam. Ha megfordítjuk az egyenletet, akkor megkapjuk a terület egyenletét. Az évente, egy év alatt termesztett paradicsom, vagy krumpli, vagy bármilyen másnak a mennyiségét elosztjuk a hozammal, akkor megkapjuk azt, hogy mekkora területre van szükség. hektárokkal számolunk, globális hektárokkal. Így nagyon könnyen összehasonlítható a japán, az európai vagy az amerikai helyzet. Nézzük meg az egyik kedvenc országomat, Olaszországot. Ők azt szokták mondani, hogy a világ kultúrájának 70%-a Olaszországból származik, hát ez nem tudom igaz, de jól hangzik. Olaszországban amikor születtem, akkor Olaszország másfél szer a saját területét használta föl forrásként, most már négy Olaszországnak tartanak. És hallottuk azt Ellen professzortól, hogy a kereskedelemben van a titok. Most igen, az elmúlt évszázadban az erőforrások egyre olcsóbbak lennek. Tehát fizikailag nagyobb mennyiségű forrás használnak az Olaszországban, de ez ugyanannyira kerül. Láthatjuk a kék részben, hogy sokkal több szént használnak fel, fosszilis energiahordozó, illetve a felső részen azt láthatjuk, hogy mekkora a legelők, vagy a halak aránya. Nézzük a, egy világbanki indexet az árutősdéről. Nagyon nagyon, nagyon gyorsan csökkentek például az élelmiszerárak, sokkal gyorsabban csökkentek, mint hogy nőtt Olaszország adóssága. Hogy ezt a két dolgot összekombináljuk, akkor mi az eredmény? Ez az ábra. Ugye nézzük meg a felső ábrát, a grafikont. Ennyibe kerülne a biokapacitás deficit megvásárlása Olaszországban tehát annak a megvásárlása azoknak források, amik felhasználnak, de nem rendelkeznek vele. Ugye a 90-es években elég alacsonyak voltak a költségek, de voltak olyan, költs- voltak olyan árak, amik 20-30%-kal nőttek. Tehát még egyszer, az, á- az élelmiszer árak csökkenése gyorsabb, mint a ö, olaszországi deficit növekedése. ezt a, a biokapacitási deficit nem változható, változható meg nagyon gyorsan, hiszen adott mennyiségű ember lakik ott, adott az infrastruktúra, stb. stb. Úgyhogy Olaszország esetében elmondhatjuk, hogy nagyon nagy kockázattal kell számolniuk. Olaszország még több forrásra tart igényt, erőforrásra, a világ többi részéről, tehát importált e, erőforrásra. Nem az a kérdés, hogy mennyivel pénzzel rendelkeznek ennek megvásárlásához, hanem mennyivel rendelkeznek a világ többi részével összehasonlítva. Az elmúlt 40 évben csökkent az olasz fizetési kapacitás. Itt láthatunk 25 európai országot, Olaszország középen van. Nézzük meg a hasonló profilú országokat ahol az elmúlt években a biokapacitás deficit nagyon sokat nőtt az elmúlt években. Ezek a 2005-ös adatok egyébként. Láthatjuk például Görögországot, Spanyolországot, Portugáliát. Mindenhol azt látjuk, hogy az erőforrások iránti szükséglet nagyon gyorsan nő. Láthatjuk tehát a profilokat, fölül van Olaszország és Görögország, így nagyon-nagyon gyorsan elfogyasztják a GDP-t az erőforrásokon keresztül, alul pedig Németország és Svájc. Ott a biokapacitási deficit nem emelkedik olyan gyorsan, Németország esetében is csökken is, így aztán nem annyira kockázatos ez a két ország erőforrás szempontjából. Vannak azért más országok is még a Földön, például Ecuador. Hogyha csupán a foszilis energiahordozókat számoljuk ki, akkor, hogyha ennek az értékét nézzük meg, amit ők maguk használtak el, nem exportálnak, akkor ez több, mint a GDP-jük. Kazaksztán, Üzbegisztánban hasonló a helyzet, sőt a GDP-nek kétszeresét, háromszorosát használják el energiahordozóban. Tehát az erőforrások nem csak kis részét jelentik a problémának, azt hiszem, hogy ez a kulcskérdés. Mindez Mindez a világpiaci árak függvényében érdekes, illetve meg kell nézni azt, hogy egy-egy ország hogyan menedzseli ezt a problémát. Összefoglalnám a helyzetet. Ez az ábra lehet, hogy nehezen látható, de ezért majd megadom az, in- az internetes oldalunk címét is. Nos, ez egy nagyon egyszerű dolog. Azt láthatjuk, hogy kétféleképpen lehet közelíteni a világhoz. Lehet, hogy valakinek van hitelkártya, ez ökológiai hitelkártya, úgy, úgy működik, hogy az ember felmutatja, és a barátai meghívják vacsorára. A probléma csak az, ha az ember kinyitja, akkor nagyon nehéz összehajtogatni. Itt van aztán még a szakirodalmunk, elég provokatív, ez is rajta van a weboldalunkon. Körülbelül 15 másodpercet el ez olvasni, mert nagy betűkkel van írva, és még egy dolgot hoztam, itt van ezek a sárga lapok, és erre, hogyha feliratkoznak, akkor elküldjük önöknek a ö, hírlapunkat. Nos, miről van itt szó? A gyári világról van szó. Ugye minél többet vásárol az ember, annál többet gyártanak, vagy állítanak elő a gyárban. Hogyha kétszer annyit fogyasztunk, kétszer annyit árul, állítanak elő, és így e, ennek függvényében alakul a GDP is. Láthatjuk a függőleges tengelyt. Itt általában európai országok vannak, ahol ugye nő a GDP. Ez remek dolog, hiszen itt nő a fogyasztás. Ugyanakkor a biokapacitási deficitje ezek az országoknak nagyon, nagyon megemelkedek, ez két globális hektárral az elmúlt 27 év alatt. Tehát ez elég sok. Ezt kétféleképpen lehet értelmezni. Az első értelmezés szerint szép dolog, ha az ember fölhalmozza a biokapacitás deficit, akkor megnő a GDP. -e. Második értelmezés, szomorú dolog, a biokapacitás deficitünk nő ugyan, de hát ezzel a bevételünk is nő. A harmadik értelmezés, minél több a biokapacitás deficit, annál nehezebb a gazdasági növekedést stimulálni. Nos, szerintem ez a három értelmezés ugyanolyan fontosságú. Szerintem a lényeg az lenne, hogy ez a gyártási világ, vagy gyártó világ már a múlté. Itt inkább aukciós világról van szó. Mindenki egy nagy asztal körül ül, és mindenki ugyanazokhoz a forrás, erőforrásokhoz szeretne hozzájutni. Nem az a kérdés, hogy mennyi pénzünk van, hanem mennyi pénzünk van a többiekhez képest. Hogyha sok pénzünk van, az szép dolog, de hogyha szemben ül négyszer annyit keres, akkor sokkal kevesebb erőforráshoz jutott, juthatunk hozzá. Hogy is néz ki ez az aukciós világ? Láthatjuk a biokapacitási deficitet, illetve a biokapacitás tartalékot jobb oldalra inkább dél-amerikai országok vannak. Nos, a legtöbb országban a globális ö, jövedelem csökken. Tehát a két dolog egyszerre történik, és egyik sem túl pozitív. Ahogy a biokapacitási deficitünk nő, úgy a forrás, erőforrás megvételére meglévő pénzügyi forrásunk csökken. Ez azt jelenti, hogy az összes hajó, az összes ország hajója egyszerre fog megfenekleni. A erőforrások ára egyre nő, és ez egybeesik azzal, hogy ezen a korlátozott világban egyre erőforrás éhesebbek vagyunk. Azt gondolom, hogy nagyon nehéz lesz föntartani majd a gazdasági teljesítményeket, hogyha a stabilitás ilyen gyenge lábakon áll. Összefoglalás. A piros vonal azt mutatja, hogy a múltban hány bolygót használtunk el, tehát hogy a kereslet és a kínálat közötti arány mekkora volt, látható itt a jövő is. Ez nem, ez nem hasraütés alapján történik, hanem az ENSZ-nek a legmoderáltabb előrejelzése. Nos, ma van még választási lehetőségünk, hogy mibe, hogy mibe fektessünk be. Eleve vesztes dolgokba, vagy lehetőségekbe. Hogyha olcsó erőforrások ha olcsó erőforrásokra támaszkodunk, akkor lehet, hogy a jövőben ezek a tervek nem lesznek életképesek. Nos, mit a lényeg? Nagyon sok esetékben az erőforrások árának növekedése egyfajta negatív spirált jelent, hiszen az országok nem engedhetik meg, maguk, nem engedhetik meg maguknak ezeket az erőforrás árakat, és nem lesz megfelelő a gazdaság növekedése. Ott van például az Egyesült Államok, hogyha nem csökkentek volna az erőforrás árak, akkor már 2001 óta csökkenne az USA gazdasága. Az euróválsága hasonló ö, okokra vezethető vissza, itt gyakorlatilag erőforrásválságról van szó. Az Európai Unió teljes egésze egészéről elmondható az, hogy kétszer annyi erőforrást használ fel, mint amennyit saját ökoszisztémája el tudna tartani. Harmadik dolog, mindenképpen meg kell változtatni ezen erőforrás trendeket, csak így találhat magára az európai gazdaság. Akkor milyen új elvekről van itt szó? Hát nem arról van szó, hogy föl kell adni a dolgot, nem, új elveink vannak, új, elev, új elveink alapján még sikeresek is lehetünk ha nem, akkor pedig elképzelés nélkül haladunk csak előre. A természetnek van egyfajta költségvetése, tudnunk kell, hogy kinek mekkora biokapacitása. Tudja ezt az EU magáról? Tudja ezt az önök országa vagy városa magáról? A biokapacitás a 21. század valutája. A vízről is elmondható ez, ahogy csökken a víz elérhetőség, a biokapacitás is csökken. Hogyha ezzel nem számolunk, akkor hihetetlen lehetőségeket szalasztunk el. Szerintem az arab tavasz nem a Twitterhez kö, köthető, hiszen mondjuk Svájcban is van Twitter, mégsem volt ott arab tavasz, sokkal inkább az emberekhez köthető mindez. lehet, hogy Dörbönben ezt nem értik, de egy olyan világban élünk, ahol mindenkinek van egy hajója, és ez a, minden hajón van egy lég. Miért várunk arra, hogy mások előbb javítsák ki a hajóinkat, mint mi? Az erőforrás politika, a fenntartható erőforrás kezelés, gazdálkodás az egyik legfontosabb versenyképességi tényező a 21. században, és ezt a lehetőséget nem szabad elszalasztani. Köszönöm. Well, thank you very much indeed. I think, uh, Mathis, I think... Köszönöm szépen, és köszönöm azt is, hogy amit ma délután hallottunk, azzal megpróbált mindent összekapcsolni. Hát most kérem, hogy elsősorban Matisz előadásához tegyenek fel kérdéseket, és mielőtt kimegyünk koktélozni, ez 7 órakor kezdődik a fogadás, addig még van időnk, és panel ideig részvevőjének még lehetőséget adok arra, hogy elmondják nekünk a konklúziójukat, egyfajta üzeneteket, amelyeket számunkra fogalmaznak meg. Tehát egymásnak is nyugodtan tehetnek fel kérdést az előadóink, de kérdezem most a közönséget. Ki kíván kérdezi? Paul Rübik, úgy látom. Rübik elnök úr. Most németre váltok azért is, mert hiszen ugye ez a mi fő központi nyelvünk, hiszen mindig az anyanyelvünkön kell, hogy beszéljünk, és hát persze ugyanígy elmondhatnám angolul is, hiszen nyilván a szaknyelvek azért nagy mértékben az angol nyelven folynak. Tehát gratulálni szeretnék önöknek, hiszen ezek azok a gondolatok, amikkel a jövőben még sokkal erőteljesebben kell majd foglalkoznunk, és a politika nagy felelősséget visel, és ezt pedig csak akkor tudjuk megtenni, hogyha objektíven, benchmarkokkal, a bevált tapasztalatokkal globálisan megvizsgáljuk azt, hogy milyen új fejlemények vannak globálisan a világon. És hát persze ezeknek a fejlődéseknek előnye és hátránya is van, és éppen ezért olyan nagy kihívás számunkra a globális láb lenyomatunk, hiszen ez a nagy kérdés, hogy hogyan tehetjük meg azt, hogy a javakat, amelyeket nagy erő ráfordítással a világon innen oda szállítunk, ugye van egy ilyen mondás, hogy ne menj el, hanem inkább vedd meg itt helyben a dolgokat. És hát valóban ezt végig kellene gondolnunk, hogy az emission trading helyett, amit a CO2-re vetettünk ki, hogy nem kellene valamiféle szállítási adót kivetni, tehát egy ilyen karbon láblenyomat, tehát, hogy ahány kilométert szállították azt a bizonyos javat, annyi pótlékot vetnék ki az áfára még pótlagosan. Mit gondol erről? Köszönöm szépen, és hogy egyszerű legyen a kommunikáció, és örülök annak, hogy a németül beszélt sok gazdasági döntéshozó jelenleg eh, még mindig nem érzi, hogy milyen nagy fenyegetés jelent a gazdasági növekedés szempontjából az erőforrások szűkössége és drágulása. A pénzügyminisztériumokban ezt még nem értik. És én csodálkozom, persze ezek az emberek nem jól alszanak, agadnak sok miatt, eh, hogy romlik a gazdaság teljesítménye, nő a munkanélküliség, de az agyukban már ott elkezd a, megfogalmazódott a gondolat, hogy mi lesz az erőforrásokkal, ez lesz a jövő nagy kihívása. Hát számomra a kulcsmomentum az, hogy a gazdasági döntéshozókat hogy vegyük rá arra, tényekkel, tehát itt nem hinni, hitről van szó, hanem tényekkel, bizonyítékok alapján, hogy miről van szó. És hogyha ezt belátták, akkor van szükség az adóreformra, más lehetőségre, ön is nagyon csodálatosan jó példákat hozott fel arra, hogy ezeket hogyan lehetne megtenni. Igen, ezt mindenképpen meg kell tenni, de még nem ismerjük fel ezt a biokapacitás deficitben rejlő veszélyeket, addig nem történik semmi. Vissza lehet fordítani ezt a negatív lefelé mutató spinált. Tulajdonképpen sok diplomat azt mondja mondjuk, hogy nem látom, hogy Pakisztánnak lenne jövője. De mi, még a Pakisztán után, de mi is vesztesek leszünk, tehát a kérdés az, hogy ki veszít előbb, vagy kicsit később. De most visszaére kellene fordítani ezt az egész negatív folyamatot. Miért nem tudnánk gyorsabban lépni. A biokapacitás deficit visszaerő is fordítható, tehát jólétet is teremthetnénk, hogyha meg tudjuk fordítani ezt a spirált. jó jólétet, gazdagságot kell teremteni, ez a politikusok számára a vezérelv, és hogyha valaki mondjuk egy gyárat irányít, akkor azt is vélembe kell venni, hogy mekkora termelési költség. Nagyon sok eszközünk van, hogy megtegyük, amit kell, de végül is, amíg a döntéshozók ezt nem érzik, hát a jó Isten nem fog helyettünk beavatkozni. Még mindig a hallgatóságot kérdezem, Tony. Talán válaszolsz. Nagyon tetszett, amit elmondott. Talán egy apulocska észrevétel. Sok többen közülünk már az olajválság idején is értünk, és még emlékszem, hogy mennyire pánikba esett mindenki, és Eh, akkor is erről volt szó, valami ilyesmiről volt szó az árrobban, ajánrobbanás kapcsán. Itt eh, valami eh, robbanásszerre megemelkedett, és nem tudtuk prognosztizálni, hogy ez vissza fog-e majd valamikor menni. Ugyanez van most a, az élelmiszer árakkal, ők is nagyon megemelkedtek, és nem tudjuk, mi lesz. Persze a víz értékét, árat nem lenne, nem túl könnyű meghatározni, de is ami hasonló lehet majd. Én azt mondja, hogy az energia ára lesz az, ami a, pánikot, az, ami a pánikot okozza jelenleg, és hát ugye ez volt a 70-es években is, és, és az élelmiszer ára az lehet, hogy csökkenni fog, viszont az energia már három vagy két és fél évtizede is magas szinten maradt. Ezek a csodálatos politikusok, akik ugye a bizonytalanságokat kezelik. Mondjuk el nekik, hogy mi történt az energiárakkal. Nem az ön érveire alapozom most ezt, ezek jó megalapozott gazdasági érvek, de az energia ár nagyon könnyen ö, csökkelhet is. Igen, hát nagyon sok tényező befolyásolja az erőforrások árát, a nyersanyagok árát, és ezért nagyon fontos, hogy ne csak az árakat nézzük, hanem az, az mögött meghúzódó, az árak mögött meghúzódó fizikai valóságot, ugye mi mérnökök mindig így járunk el az energia kapcsán az ár nem valami absztrakt dolog, ez tükrözheti azt is, hogy mondjuk valaki határok közelében él, vagy sem, az az első olajválságnál is, vagy pedig azt is, hogy egyre nehezebb ki termelni az olajat, mennyi energiát kell beruházunk ahhoz, hogy visszanyerjük az energiát, vagy kinyerjük a földből az energiát. Hát arra számíthatunk, hogy nem lesz könnyű olcsó foszilis üzemanyagokat kitermelni a jövőben. Persze lehet, hogy valahol még vannak nagy tartalékok, készletek, de ez nagyon energiaintenzív módon termelhető csak ki. Tehát igen, az energiaár, az élelmiszerár csökkenhet is, mondjuk a nagy recesszió miatt is akár. Nagyon meglepő volt, német kollega utalt erre, hogy egy hosszú idő után először ugye egy globális recesszió idején kezdtek nőni a nyersanyag, gyere, nyersanyag árak. De ezt még tanulmányoznunk kell akár, tehát meg kell kérdezni, hogy most a gyárak világában vagyunk, vagy az árverések, az aukciók világában, de az biztos, hogy elég nagy a baj. Igen, ott is van egy kérdés. David Price-nak hívnak, újságíró vagyok, és történész az európai közösségeknél dolgozom. A kérdésem a függ össze, amiről az előbb szó volt, az energiaárakkal. Az alapító atyák az 50-es években nagyon aggódtak amiatt, hogy nagy függ, energiafüggőség alakul ki majd az akkori három európai közösségben, és ezért jót akartak csinálni egyfajta kartel létrehozása formájában. 1999-ben 9 dollár volt egy barrel, most a szabad piacon azt hiszem, hogy 10 dollár, de a politikusok számára ez az igazi kérdés, hogy hogyan veszik fel a labdát. Ugye, az 90-es években az volt a fő kérdés, hogy az energia problémát a függetlenedéssel hogyan oldjuk meg. Német vezető vállalatvezetőt től azt kérdeztem, hogyha napjainkban energiától függetlenné lehetne tenni Európát, akkor ezt hogyan tenném meg? De elgondolkozott, és azt mondta, hogy hát ezt tíz év alatt meg tudnánk tenni, hogyha e, összeadjuk azt, amit importálunk és amit exportálunk, e, tulajdonképpen teljesen energiafüggetlenné válhatnánk, de ehhez politikai akarat kellene nem tudom, hogy ezt a közösségi rendszeret új életre tudnánk -e kelteni. A parlament masszív támogatást kap ehhez, de hát itt mindenképpen valami szupranacionális rendszerre van szükség. A kérdés az, hogy ezt így politikusok meg tudnák-e csinálni hát én inkább nem kommentálnék arról, hogy mennyi befolyása vagy értéke van az Európai Parlamentnek. A kérdés az, hogy Európa függetleni vállalat energiában. Én, mint mérnök, azt mondom, hogy igen. Ön azt mondta, hogy politikai akarat kell, beruházások is. De elmondanám, hogy az én előadásom alapját tört történeti adatok alapították, tehát nem prognózisok jövőre vonatkozó feltételések, hogy hogy alakulnak majd az árak, hanem elmondtam azt, hogy egyre, egyre nagyobb biokapacitás deficit eh, halmozódik fel az országoknak. És ugyanakkor a világ jövedelmében való részesedése csökken ezeknek az országoknak. Tehát ez a két tendencia egymással szembe megy, és ez a helyzet. És most fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy mekkora, hogy ez egy szisztemikus kockázata, vagy sem? Rendszer kockázata, vagy sem? Most, most mindegyik panelistát felkérem arra, hogy talán néhány záró összegző gondolatot osszan meg velünk és ezt követően látom, hogy a ceremónia mesterünk már kiment és előkészíti az italokat, a koktélokat, számunkat, és ott is még tovább beszélgethetünk majd. Talán először Tony jelent kérem az összegzésre. Még egy tény a vízzel kapcsolatban, és ez az energiához is kapcsolódik. Az energia kereslet és a víz keresletet talán legjobban úgy érzékeltetjük, hogyha arra gondolunk, hogy a kínaiak ezt hogy csinálják a család politikájukkal. Ugye összeadjuk, hogy Kína lakossága másfél milliárd, ez hány nagy országados lakosságának az összege és mondjuk a családpolitikával felismerték, hogy a demográfiai robbanást csak ezzel a családpolitikával tudják megakadályozni, tehát ki egyen, most stagnál a lakosság, nincs tovább népesség, növekedés, mint a múltban. Persze óvatosnak kell lennünk mindig, amikor a jövőt próbáljuk előrejelezni. Én szeretnék visszatérni a városokkal kapcsolatos problémákra a politikusoknak azt tanácsolnám, hogy mielőtt valamilyen új szabályozást megalkotnak, üljenek le várostervezőkkel, építészekkel. Őket is vonják be a vitákba, mert ők tudják legjobban, hogy mit kellene megtenni, mit lehet megtenni, tehát minél korábban a tervezés legkorábbi szakaszában vonják be őket. Ez sokkal fontosabb, mert ők látják az egész képet, tehát a legfontosabb szereplőket nem szabad kihagyni. Most ez nagyon amerikai hangzik, amit mondok, de hatalmas nagy bananzákat még mindig ki lehetne aktálni, hatalmas lehetőségek vannak. Tony Jelen barátunk a demográfiai változásokról beszélt, hogyha ezt a e, le tud, nagy előnyök származnának abból, hogyha e, csökkenne a demográfiai növekedés, e, ez az egészségügy és más területén is pozitív hatásokkal járna. Azután más lehetőség vannak, hogyha a városainkat például kompaktabbá tesszük, és Széna, mondjuk nekem az egyik kedvenc városom, nagyon sok a lehetőség tehát, de ugyanakkor hát egy planétánk van, és ennek egy költségvetése van, tehát azért a realitások határán belül kell maradnunk, de azért sok olyan lehetőség van, amit ki kellene használnunk, miért ne tegyük meg. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, és Harry Crotonnak is, ugye, aki most aki nincs velünk, nagyon érdekes, izgalmas volt ez a délután, legalábbis ami engem illet. Én nem tudtam korábban itt lenni, de az egy, előadások egymásra épültek. Az egész koncepció az volt, hogy kihívásokat megfogalmazzuk minden érintett számára, és hogyha ez sikerült, akkor sikeres volt a délután. De korábban is elmondtam, hogy a politikusok szembesülnek a bizonytalanság nagy kihívásával. És talán eh, sikerült egy kicsit valamilyen világosabb irányt eh, felvázolnunk, eh, hogyha a felhasznált erőforrásoknál nem tekintjük annyira biztosnak, hogy ezek mindig ilyen mennyiségben rendelkezésre állnak. Tony Allen a vízzel kapcsolatos gondolatai nagyon fontosak voltak, és ugyan ezt elmondhatnánk talán a vízről, mint amit a szénről elmondtuk, a carbon leakage kapcsán, a vízzel kapcsolatban is megfigyelhető egy ilyen szindróma, e, csak a víz e, kapcsolatban már arról van szó, hogy hatalmas mennyiségben fecséreljük el ezt az erőforrást valóban itt van egyfajta szimbolika, és sokkal többet kellene gondolkoznunk eh, az erőforrásokon, a nyersanyagokon. Azt hiszem ez az üzenet, amit magunkkal viszünk, és eh, biztos, hogy vissza fogunk még térni ezekre a kérdésekre a jövőben is. Szeretnék azoknak is köszönetet mondani, akik az interneten lelkesen figyelték, amit történik, hiszen kiment az internetre minden, Köszönöm, ha néztek minket. Minden prezentáció, az összes előadás, és ha beleegyeznek az előadóink, hozzáférhető lesz a e, weben, az interneten, és ahogyan látják, e, mindenki ki e, azért mindenkinek az elő, mindenki előadónk írt könyvet is, itt van a kis kezemben, John Allennek ez a könyve a vízről, és miután egy hálózat részei vagyunk, és szeretnénk egymással kapcsolatban maradni, kérem, hogy látogassanak el önök is az új weblapunkra. Györfi Miklósnak és nagyon köszönöm a segítséget, a szóval titkárságának a segítségét, és remélem, hogyha valamelyik következő szemináriumunk előtt is esetleg még találkozunk, és biztos, hogy már elkezdjük tervezni a jövő novemberi konferenciánkat, a nagy éves konferenciánkat. Köszönöm mindenkinek a segítséget, és most kérem valamennyien, hogy együttként koktél erőforrásokkal frissítsük fel magunkat és szeretném még felhívni a figyelmüket arra, hogy 8 órakor lesz egy előadás az energia díj, fenntartató energia díj kapcsán, és kérem, hogy ezt is majd hallgassák meg. Még egyszer köszönöm mindenkinek, és kellemes estét kívánok!